señoras y señores. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Queridas amigas y queridos amigos. Kedves barátaim! Realmente pues es, es ocasión de... Azt hiszem, most igazán helyén való az a kifejezés, hogy kedves barátaim. Ez nem egy rituális köszöntés, nem csak formálisan mondom ezt, hanem elmondhatom, hogy már miután nagyon régóta ismerjük egymást, nagyon régóta folyik ez a fajta együttműködés a nemzeti parlamentekkel, ezért igazán szívemből mondhatom azt, hogy barátok vagyunk. Üdvözlöm tehát a kedves barátaimat. Különös öröm számunkra, hogy önöket itt üdvözölhetjük az Európai Parlamentben ezen a mai napon. Az Európai Unió nemzeti parlamentjeiről és a globális kormányzásban való szerepükről fogunk beszélni. Itt van körünkben ott már Karaszúr is, ott már és jó magam vagyunk az a két alelnök, akik az Európai Parlament elnökségében foglalkozunk a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartással. Nagyon sok dolgunk van ma, rendkívül sok fontos témáról kell beszélnünk, Nos, a kollégám fogja az első témába vágó hozzászólást megtenni. Én magam most az üdvözlő szavakat mondom el, illetve általános jellegű megjegyzéseim vannak. Nos, híreket kaptunk, és ezek pozitív hírek, hiszen nagyon sokan el tudtak jönni a különböző parlamentekből, sokszor, mind, ahol két háza van a parlamentnek, mindkét házból eljöttek a kollégák. Sokszor a parlamentek, nemzeti parlamentek elnökségéből is, illetve a szakbizottságokból is bizony sokan ellátogattak ide. Nagyon nagy öröm számomra tehát, hogy ezeket a kollégákat is üdvözölhetem. Egyébként a különböző szakbizottságban dolgozó, tehát nemzeti parlamenti képviselőkkel szoros kapcsolatunk van, hiszen a koszákban is szoktunk találkozni és ezekkel a kollégákkal, vagy a szakbizottsági titkárságok tagjaival nagyon jól ismerjük már egymást, ismerik az Európai Parlament alkalmazottait is, azokat a kollégákat, akik a titkárságon dolgoznak, akik azt a feladatot látják el, hogy a nemzeti parlamentekkel tartsák a kapcsolatot. Valójában nem nagyon tetszik nekem az a formula, hogy a nemzeti parlamentek képviselői, hanem a nemzeti parlamenteken dolgozó kollégák vannak itt. Itt nem csak parlamenti képviselők vannak a körünkben, hanem olyanok is, akik, az Euró- akik a különböző európai tagállamok nemzeti parlamentjeinek titkárságain dolgoznak. Mint említettem, Karasz úr fogja megtartani a témába vágó beszédet. Még egy dologról hadd beszéljek. Tudják önök is, hogy az Európai Parlament jelen ciklusának a vége felé járunk. És kicsit aggódunk, mert a különböző a különböző felmérések, statisztikák, az Euróbarométer vizsgálatai például nem túl jók, elképzelhető, hogy a következő európai választásokon eddig nem látott mértékű lesz a távol maradók száma, tehát nagyon alacsony lesz a részvétel, és emiatt bizony komolyan aggódunk. Az a gond, hogy az erről szóló adatok vagy statisztikák, becslések nem tesznek jót sem az Európai Parlamentnek, sem a többi Európai Uniós intézménynek. Azt láthatjuk, hogy egyre kevésbé bíznak az európaiak a választásokban, és ez igaz a tagállami választásokra is. A jogállamban hogyha nem bíznak a képviseleti jogban, az bizony elég aggasztó, eltávolodnak így a polgárok a politikától, tehát a polgárok nem bíznak, bizalmatlanságuk egyre nő a parlamenti rendszerben, és nem csak a parlamenti rendszerben, hanem a demokráciában és általánosságban a politikában is. Legalábbis a különböző közvélemény kutatások, felmérések adatai erről szólnak, és ez nagyon komoly kihívás számukra is, mások számára is. Nos, a mai napon azt hiszem, hogy erről is nagyon érdekes vitát tarthatunk. Most hadd mondjak el még egy adatot. Jó magam, nem csak a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásért vagyok felelős, egyébként rendkívül kedvemre való ez a feladat. Foglalkozom az Európai Történelem házával is, Hasgert Pöttering úrral, aki ugye korábban az Európai Parlament elnöke volt, most pedig Németországban a Konrad Adenauer alapítvány elnöke. Tehát ezzel, ezzel foglalkozunk, rendkívül érdekes ez a munka. Nos, ezek mellett még egy feladatom van az Európai Parlamenten belül. Én vagyok felelős a többnyelvűségért, fordításért, a tolmácsolásért. Mi vagyunk a világon az egyetlen olyan intézmény, ahol reggeltől estig minden nap 24 nyelven folyik a munka a tagállamok nyelvein. Azzal büszkélkedünk, hogy azt szeretnénk elérni, hogy az, hogy az Európai Unió globális szintéren is komoly szereplő legyen, és ezt összetudjuk egyeztetni azzal a kötelezettségvállalásunkkal, hogy 24 nyelven működünk a társadalmi előmozdulás, a béke, fenntartás, ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, de nem csak a tag, tagállamok nyelvein, hanem gyakran arabul, oroszul vagy kínaiul is folyik a munka itt az Európai Parlamenten belül. Tehát minden európai parlamenti képviselő használhatja saját anyanyelvét. Elég komoly egyébként a nyomás, mert sokan úgy vélik, hogy kevesebb pénzt kéne erre a dologra fordítani. Sokan azt kérik tőlünk, hogy ne adjuk meg azt a lehetőséget mindenkinek, hogy az anyelvén szólaljon hozzá. Nos, hogyha minden 24 hivatalos nyelven létezik tolmácsolás fordítás, az azt jelenti, hogy mind a, az összes tagállamban a polgárok anyanyelvükön hallgathatják azt, és olvashatják azt, amivel mi itt foglalkozunk. Tehát nem arról van szó, hogy nem arra vagyunk büszkék, hogy minden képviselő a saját nyelvén mondhatja el, amit szeretne, hanem hogy minden polgár meghallgathatja az anyanyelvén azt, amiről, amiről mi itt beszélünk. És a, az Európai Unióban a polgárok 80%-a kizárólag anyanyelvén beszél. Ez egy elég komoly arány. Például az angolok is kizárólag csak angolul beszélnek, tehát a britek is csak angolul beszélnek, másokra is igaz ez. Szerintem nem luxus ez, se nem se nem egy idea kergetése. Szerintem érdemes a többnyelvűségre sokat fordítani, sok pénzt fordítani. Annyit fordítunk a többnyelvűségre, mint összességében egy év alatt, mint hogyha minden egyes európai polgárnak vennénk egy kávét. Tehát ennyire, ennyi az egyfőre vetített éves költség egy kávéáról. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenki számára, mindenkihez eljusson anyanyelvén az, amiről beszélünk, mert hogyha egy lingua francán próbálunk kommunikálni, akkor nem tudatosul a polgárokban, mi is folyik itt. És most szeretném üdvözölni az itt dolgozó tolmácsokat is. Fontos eszközei ők a kommunikációnak, illetve az európai projekt demokratikus identitásának. Neki köszönhető, hogy ezek a rendkívül bonyolult folyamatok működnek itt az Európai Parlamenten belül, és ne felejtjük azt sem, hogy 140 egyetemmel van kapcsolatban az Európai Parlament, ahol tolmács fordító képzés folyik. A mai ülésen is bárki hozzászólhat anyanyelvén, vagy azon a nyelven, ami, amin jól esik hozzászólni. És amit a mai vendégeink elmondanak, az elérkezik anyanyelvén az összes európai polgárhoz. Ennyit szerettem volna mondani bevezetőként, most pedig megadom a szót társ elnökömnek, Kárász úrnak. Kérem, tartsa meg az expozéját. Mit várhatunk ettől a mai konferenciától? Tessék ott már. Lieber Freund Martinez, meine sehr Drága barátom, Martinez kollega, hölgyeim és uraim, szeretném én is Önöket üdvözölni itt az Európai Parlamentben, az európai polgárok képviseleténél. Általában azért találkozunk itt, hogy olyan kérdésekről beszéljünk, amelyekben közös felelősségünk van. Néhány héttel ezelőtt ebben a teremben találkoztunk az Európai Parlamenti hét keretén belül a görög elnökséggel is, és két témáról beszéltünk. Egyrésztről beszéltünk a fiskális paktumról, Másrésztről pedig beszéltünk arról, hogy hogyan kapcsolódik mindez az európai szemeszterhez. Ezen konferenciák során általában az az érzésem, hogy még nem, hajó, nem evezünk egy hajóban, hanem megpróbáljuk egymá, magunkat védeni egymással szemben, pedig egymással együtt kell demokratikus választ adnunk a válságra és a globalizálásra. A mai konferenciára azért kerül sor, hogy egy közös ügyünkről beszéljünk. Egy ilyenfajta közös ügy minden parlament között az, hogy erősíteni kell a parlamenteket, a népképviseleteket, nemzeti és európai szinten is. És erősíteni kell a parlamenteket a globalizáció idején, hiszen csak is azáltal, hogyha a parlamenteket erősítjük, ezáltal lehet a válságokra, a globalizációra választ adni, és csak így lehet megteremteni a demokratizálódás folyamatát, és ennek előfeltétele, a parlament. Közös ügyünk ez. Ez a közös ügy az, hogy a parlamentek szerepét, úgy mint az emberek képviseletét erősítsük az európai és a globális demokráciában, és meg kell határozni a szerepünket, a különböző véleményformálási folyamatokban. Országonként különböző a feladatunk, és nagyon sok olyan fejlő, fejlemény van, amelynek során szerepet kell vállalnunk Európában, a tagállamainkban, és a globalizáció kapcsán is. A mai konferenciánk célja az, hogy ezt a közös ügyünket, ezt a közös szerepet nyilvánvalóvá tegyük Európában és tagállamainkban. És szeretném elmondani azt, hogy ma 96 nappal állunk a választások előtt, természetesen a választási részvétel kérdése mindig is attól függ, hogy mennyire erősek a parlamentek ebben a folyamatban. Viszont naponta megélhetjük azt, láthatjuk a közvéleménykutatásokat, és Martínez kollégám erre már utalt, azt láthatjuk, hogy van egyfajta összefüggés a között, hogy mit tudnak az állampolgárok a parlament szerepéről, a között, hogy mit tudnak a parlament befolyásáról, hogy mit tudnak a képviselők szerepéről és azok befolyásáról, és összefüggés van a között is, hogy mekkora lesz majd a választási részvétel. Minél erősebb a mi szerepünk, annál jobban lehet kihatni a folyamatokra, és annál nagyobb lesz a választási részvétel is. Minél gyengébb mindez, annál, és, és, és annál gyengébb is lesz a populizmus is. Ezáltal ez nagyon fontos ügy számunkra. Hölgyeim és uraim, nem csak Európáról van szó, és nagyon örülök annak, hogy a fő hozzászólunk a Nemzetközi Parlamenti Unió képviselője, Andres Johnson ellátogatott hozzánk, hiszen itt mindenki szerepéről szó van a globalizáció kapcsán. Azért hívtuk ma őt meg, hogy a demokrácia jövőjéről beszéljünk, és a lehető legjobb gyakorlatokról is szó essen. Az elmúlt évtizedekben a kormányaink számos nemzetközi szervezetet, csoportosulást hoztak létre. Ezek nagy része formális mellizmusok által kötődik egymáshoz, vagy nagy titkárságokon által. Ezek közül néhány kicsi és informális, de sok esetben a kormányok, vagy azok képviselői hozzák meg a döntéseket, meghatározzák a politikai orientációt is, amelyek nagy hatással vannak, illetve kihatnak a parlamentek, illetve az Európai Parlament jogakotására is. Kezdve a banki szabályozásoktól egészen a katonai fellépésen át egészen a szellemi tulajdonjogig, vagy akár a termékek biztonságáig sok mindent meghatároznak. Ezek a nemzetközi szervezetek befolyásolják napi életünk számos aspektusát, illetve napi munkánk számos aspektusát. Ezek a nemzetközi szervezetek szükségszerűek, és hozzájárultak ahhoz is, hogy közelebb kerüljenek országaink egymáshoz. Azonban ez a globális politika nem épülhet azonban csak a kormányokra és politikusokra, és ezért nagyon fontos az, hogy ezeket a folyamatokat parlamentalizáljuk és demokratizáljuk is egy úttal. Tehát egy párhuzamos és integrált megközelítésre van szükség a nemzeti parlamentek, Európai Parlament, illetve a Nemzetközi Parlamenti Unió között. Az olyan parlamenti képviselők, mint mi, akiket az állampolgárok választanak meg, nekünk nagyon fontos szerepet kell játszanunk ezen folyamatok kapcsán és ezen döntések kapcsán. A közelmúltban néhány ilyen intézmény, néhány ilyen szervezet már parlamenti dimenziót vett fel, viszont a helyzet még továbbra sem kielégítő. Ezen a ponton szeretnék Johnson főtitkár úrnak köszönetet mondani, hiszen ő személyesen sokat tett azért, hogy a parlamenti képviselők közelebb kerülhessenek egymáshoz, és nyomon követhessék a multilaterális szervezeteket. Nem kell mindig új dolgokat kitalálnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy a rendelkezésre álló mechanizmusok mennyire hatékonyan alakíthatóak annak érdekében, hogy a saját érdekeinket, a feladatainkat el lehessen végezni. A kollégám Martinez úr hamarosan ö, távozik a parlamentből, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos látni azt, hogy nagyon sok ilyen tevékenységben részt vett a koszakban, és részt vett többek között, és szerintem meg kell köszönni neki ezt a fajta tevékenységét, és remélhetőleg tudjuk majd folytatni azt a fajta munkát, amit elkezdett, és konzekvensen következtjük ezt a munkát. Köszönöm szépen! Nagyon fontos, hogy megtaláljuk tehát a módját annak, hogy a nemzetközi döntés hozásban részt vehessünk. Egyre inkább több határokon átnyúló szervezet, UNO, G20, G8, ilyen szervezetekre állunk szemben, és úgy gondolom, hogy nem szabad a döntéseiket zárt ajtók mögött meghozni, hanem a teljes demokratikus ellenőrzésre van szükség. Hadd mondjak egy példát. Jelenleg egy jelentést eh, készítek az Európában a Trojka munkájával kapcsolatban. A kutatásaim azt mutatják, hogy minél nagyobb eh, a demokratikus eh, eljárás a határokon átnyúló gazdasági témákban, az annál jobb. Nagyon fontos az, hogy a parlamenteket is bevonják ezekbe a tevékenységekben. Nagyon sok esetben nincsen semmilyen eszköz a kezünkben a trojka egy külön megoldás volt, viszont ez nem áll a közösségi jog talaján. Kormányközi, és ezért az átláthatóság, a demokratikus legitimizálódás, a demokratikus ellenőrzés kérdései merülnek fel, az alapvető jogok kartája, a polgári jogok kérdése merül fel a trojka munkája kapcsán. Gondoskodtunk arról, hogy a közösségi jog egy eleme jelenjék meg. Most nem akarjuk kritizálni a jelenlegi megoldást, csak azt mondjuk, hogy szükségszerűen tovább kell ezt fejleszteni, annak érdekében, hogy a válságból levont tanulságokat be lehessen építeni, illetve az európai hiányosságokat, illetve nemzeti hiányosságokat ki lehessen küszöbölni. Szeretném elmondani azt, hogy hosszú még az előttünk álló út, amíg a teljes átláthatóságot, elszámoltathatóságot minden egyes nemzetközi mechanizmusban elérjük. A munkánk célja az az, hogy a parlamenti a parlamentek szerepének, megvál, szerepének megváltozását megvizsgáljuk, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudunk a jövőben kihatással lenni a folyamatokra, hogyan ö, tudjuk erősíteni egymást az összesen 32 multilaterális szervezetekben. Olyan szervezetek ezek, amelyekben a nemzeti parlamentek és vagy az Európai Parlament is tag. Hogyan lehet még jobban hangot adni annak, hogy a globalizációról beszélhessünk, hogyan tudunk mi is irányítóváé válni ennek a politikai folyamatnak. Pontosan ezért szeretnénk egy vitát, szeretnénk az együttműködés megfelelő mechanizmusait megtalálni. Tudják, hogy 12.30-ig tudunk majd vitázni, miután meghallgattuk Johnson úr hozzászólását, utána közös ebédre kerül sor, és a közös ebéd során az Európai Parlament részéről Elmar Brock lesz majd a fő hozzászóló. Ő a külügyi ügyek bizottságának elnöke, illetve tagja az alkotmányra foglalkozó konventnek és az alapvető jogok kartájával foglalkozó konvent tagja is volt. Utána délután 14 és 17.30 között következik a második része a találkozónknak, amelynek során beszélünk arról, hogy milyen globális parlamenti kezdeményezések vannak, illetve beszélünk majd arról is, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerepe van a nemzetközi szervezetekben. Most pedig eh, szeretném felkérni az IPU főtitkárát, Anders johnson hogy tartsa meg hozzászólását. Johnson úr teljes eh, karrierjét eh, a diplomáciának szentelte. Mindegy, hogy hova repül, ő már ott van, vagy ott volt, tehát legalábbis én ezt tapasztaltam az elmúlt években. 15 éven át foglalkozott a menekültek kérdésével az ENSZ-en belül, és 91 óta dolgozik az IPU-nál. Célja az volt, hogy az IPU-t még erősebbé és demokratikusabbá tegye. 98 óta föltitkára az IPU-nak. Azóta háromszor választották újra, és tavasszal felhagy ezzel a munkájával, viszont továbbra is majd együtt fog velünk működni, ahogy hallottam. Egy ilyen hosszú és figyelemre méltó karrier után a nemzetközi diplomáciában, illetve a parlamenti együttműködésben biztos vagyok abban, hogy Johnson úr számos aspektussal tud számunkra szolgálni, és már várom a hozzászólását, és megadom neki a szót most. Thank you very much, Mr. Karas. Köszönöm, Karas úr. A mikrofon kikapcsolódott. Most működik. Köszönöm, Karasz úr. Köszönöm a kedves bemutatást és kedves szavait, és Martinez Martinez úrnak is köszönöm, amit elmondott. Amikor megkaptam a meghívást, elkezdtem írni a jegyzeteimet, és igen hosszú eszét írtam a témáról, foglalkozva a nemzeti és nemzetközi aspektusokkal, hogyha van kedvük, akkor olvassák el ezt a, amit készítettem, de nem akarom felolvasni, mert túlságosan hosszú. A parlamenti rendszerek szerepe a mai egyre inkább összekapcsolódó világban a jelenlegi politikai képviselet jelenlegi formai, formái megfelelően foglalkoznak-e a nemzetközi kihívásokkal, és a demokrácia fejlődése lépést tart-e a globalizációval. Axioma értékű, hogy a globalizmus igen nagy változásokat hozott a mai világban, és ma már nincs nagy különbség a nemzeti, a belpolitika és a külpolitika között. Az államok egyre inkább együttműködnek, hogyha valaki egyedül lép, annak nincs sok értelme, és ezt önöknél jobban senki nem tudja, hogy most már az EU tagállamok nagyon sok területen nem is léphetnek egyedül nemzetközi kérdésekben. A piacok is integrálódnak, a gazdaság is, az állam több, többi része is, és ez azt jelenti, hogy a szuverenitások egy részéről lemondanak egy közös regionális struktúra érdekében. És ez egészen más, mint az az együttműködés, ami az államok között folyik globális szinten, mert ebben a keretben a jogkörükről nem mondanak le az államok, és egyelő alapokon vesznek részt a nemzetközi szervezetekben, amelyeket éppen e célból hoztak létre. A nemzetközi szervezetek nemzetközi tárgyalási fórumok, még akkor is, hogyha a hogyha mindenütt a világon lépnek, és itt a belpolitika és a külpolitika ötvöződik. A szuverén államok továbbra is a magját képezik a mai nemzetközi rendnek, és a külügyek a végrehajtó hatalom előjogát képezik. Ez az én bevezetőm, és most néhány szót szólnék arról, hogy az interparlamentári struktúrák hogyan fejlődtek. Az általam képviselt szervezetet 125 évvel ezelőtt hozták létre az interparlamentáris uniót, az IPUT, t és ez az első politikai, nemzetközi politikai szervezet volt a világban, és az IPU a multilateralizmus első konkrét példája volt, azért hozták létre, hogy az államok közötti ellentéteket békésen a politikai párbeszéden keresztül, a kompromisszumon keresztül oldják meg, akkor a demokrácia még nem volt része az IPU szóhasználatának, az első dokumentumokban ezt még nem is találjuk meg, de ott lehetett volna, mert a szervezet azt mondta, hogy a demokráciát otthon is és nemzetközileg is gyakorolni kell, az államközi kapcsolatokban is. A kezdeti években nagyon kevés parlamenti szervezet volt, az északi parlamenti szervezetet 1907-ben hozták létre, és 1911-ben hozták létre a Brit Nemzetközösség parlamenti szövetségét. Ezek nem voltak transnacionális parlamenti közülések. Mindez így működött a második világháborúig, majd ezt követően új fejlemények tanúi lehetünk. Nagyon sok parlamenti közgyűlés és szervezet jött létre, ezek közül sokat regionális interparlamentári szervezet is kísért. A 1949-ben létrejött Európa Tanács parlamenti közgyűlése az interparlamentális együttműködés egyik jó példája volt. Más szervezetek is létrejöttek, és ellentétben az Európa Tanácsal lazább struktúrákat építettek ki, és egy-egy ügy támogatása érdekében jöttek létre, regionális szinten általában. Ezek parlamenti, nem kormányzati szervezeteknek nevezhetők. A 89-ben, 90-ben körülbelül 50 szervezet volt, formális és informális a hidegháború befejeződése után, és minden régióban születtek ilyen szervezetek, egyes régióban több, másút kevesebb. 25 évvel későbbre a szám megduplázódott, és ez év januárjában már 121 nemzetközi parlamenti struktúrát eh, tartunk számon, és eh, ez eh, még nem teljes ez a szám. Ezeknek fele 54 inter, és kormányközi szervezet mellett dolgozik, 22 ezt hivatalosan, formálisan teszi, az egyik az önök európai parlamentje, de más régiókban is vannak hasonló szervezetek, viszont nem rendelkeznek olyan törvényhozói jogokkal, mint önök. Regionális vagy arregionális integrációs folyamatok zajlanak, és a többi 32 szervezet kormányközi struktúra mellett működik, de nincs formális kapcsolata a szervezeteknek egymás között. Például az ASEAN interparlamentális közülés ennek jó példája. A második legnagyobb csoport a parlamenti hálózat, vagy civil szervezeti hálózat, ahogy én ezeket nevezem, különféle témákkal foglalkoznak, például népesség, fejlődés, környezetvédelem, egészség, oktatás, tudomány, kultúra, mások gazdasági, kereskedelmi kérdésekre összpontosítanak, leszerelésre, kormányzás, irányításra, békeépítésre. Majd pedig van 30 önálló interparlamentáris szervezet vagy közülés, például az Ázsiai Parlamenti Közülés, az Arab Interparlamentáris Unió, a G8 elnökök konferenciája, és ebbe a kategóriába tartozunk mi is, az Interparlamentáris Unió. Elmondható, hogy ezek a fejlemények azt mutatják, hogy egyre inkább megvolt az az óhaj, hogy a, az országok együttműködjenek, demokratikus irányítási, irányítási struktúrák jöjjenek létre nemzetközi szinten is, ugyanúgy, mint az országokon belül. A nemzeti kormányok jogkörének egy részét átvette az Európai Bizottság, és éppen ezért fontos, hogy legyen egy európai parlament. Ez igaz mind azokban az esetekben, amikor az államok regionális integrációs folyamatokban vesznek részt. A multilaterális szervezetek tárgyalási fórumként működnek, például az ENSZ vagy a WTO, de a demokratikus kontroll a nemzeti parlamentek fellépését teszi szükségessé, hiszen ők az elszámoltathatóságot követelhetik, és napi munkájukban integrálják ezt a munkát. Hogyha nincs számonkérés, akkor az ilyen jellegű közgyűlésnek nincs is igazi jogköre, és ez nagyon sokba kerül, nagyon sok parlament ezt már nem is engedheti meg magának, vagyis azt, hogy a nemzeti parlamentek munkáját aláássák. Amikor Miguel Ángel Martínez volt az IPU elnöke, Miguel a történelem során először kezdeményezett parlamenti elnökök csúcs találkozóját, és ez a milleniumi csúcs előestéjén jött létre, 150, kb. 150 parlamenti elnök vett ezen részt, és egy közös nyilatkozatot adtak ki a parlamenti elnökök számára a nemzetközi tárgyalások a végrehajtó hatalom jogkörébe tartoznak, viszont a megállapodásokat ratifikálni kell, és ezt közpolitikákon keresztül hajtják végre. A parlamentben ezeket meg kell vitatni, és azután el kell fogadni a törvényeket, a finanszírozást pedig a parlamentek biztosítják. Ami az új transnacionális közüléseket illeti, el kell mondjam, hogy az új transnacionális közgyűléseket nemzeti parlamenti szinten hozzák létre. 2010-ben volt a parlamenti elnökök utolsó konferenciája, és ott ezt a szellemet megerősítették, vagyis elmondták, hogy a nemzetközi együttműködésben való részvétel ott kell, hogy legyen a nemzeti parlamentek mindennapi munkájában. Azt is elmondták, hogy az IPU az a szervezet, amely ki tudja építeni a kapcsolatokat a nemzeti parlamentek és az IPU között. El, a már elkezdtük az előkészületeket a 2015-ös parlamenti elnökök konferenciáját érdekében, és már volt egy első megbeszélés. Az Európai Parlamentnek ezek a viták nem újak, hiszen 2002-ben és 2003-ban önök vitát tartottak arról, hogy mi a legjobb módja annak, hogy demokratikusabbá váljon a WTO, a kereskedelmi világszervezet. Majd pedig azt állapították meg önök, hogy a legjobb, ha egy interparlamentáris folyamat jön létre, amelynek gyökereit az önök parlamentjében és a nemzeti parlamentekben találjuk meg. Figyelni kell a WTO tevékenységét, fenn kell tartani a párbeszédet a kormány tárgyalóival, és meg kell osztani a tapasztalatokat, ami a nemzeti parlamentek tapasztalatait illeti kereskedelmi ügyekben, és nyomon kell követni a WTO beli vitákat. Az EP és az IPU azóta a WTO üléseken jelen van, és aktív, és erre biztos, büszkék lehetünk. Ott vagyunk a WTO székhelyén, és tiszteletbe tartják felszólalásainkat és véleményünket a viták során. Az IPU a, ugyanezt a megközelítést követi az ensz kapcsolatosan. Először az állam és kormányfők szintjén jött létre egy megállapodás azért, hogy szorosabb legyen az együttműködés az ENSZ és a nemzeti parlamentek között. És mindezt az IPUN keresztül bonyolítsuk. Hogyha megnézik a legutóbbi ENSZ közülési határozatot a parlamentek és a az ENSZ között, ez 2012-ben született, akkor azt láthatják, hogy nagyon nagy változás történt a kapcsolatok során. Ma, ha valaki úgy kívánja, részt vehet az összes új ENSZ szervezetben, azokban, amelyeket 2000 óta hoztak létre, közvetlen hozzáférés van, és hozzá lehet szólni az összes nemzetközi tárgyalási vitához. A nemzeti parlamentek számára biztosították azt is, hogy ez a kapcsolat nemzeti szinten is működjön, vagyis közvetlen kapcsolat van az ENSZ és az önök parlamentjei között. Ez a kapcsolat alapvető és lényeges, több oknál fogva először is az ENSZ programjait, tevékenységeit az országok magukévá kell, hogy tegyék. Lehet, hogy ez Európában kevésbé fontos, mint másút, de azért én adok példát arra, hogy ez mégsem így van. A nemzeti tulajdonlás az önök parlamentjén keresztül kell, hogy bonyolódjon, hiszen a reális világra, való világra nincs hatása az ENSZ tevékenységének, hogyha önök nincsenek bevonva, de ezért önökkel konzultálni kell. Az ENSZ programjainak nagy része a nemzeti fejlesztési stratégiák része kell, hogy legyen, a költségvetés része azért, hogy a parlament biztosíthassa az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot. Sokszor ez a fejlődő országokra összpontosul, mert az ENSZ ott érezhetően jelen van, de az európai országok is érintettek, hiszen gondoljanak a klímaváltozási tárgyalásokra, hiszen a cél az, hogy 2015-ben globális megállapodás jöjjön létre erről. Hogyha ez sikerül, akkor a megállapodás nagyon nagy hasznára lesz a legtöbb ország nak, de ennek ára is lesz, úgyhogy önöknek egy bianko csekket kell majd aláírniuk. A nemzeti parlamentek a sarokkövei a kialakulóban lévő nemzetközi rendszernek, a részvételnek, az átláthatóságnak, az elszámoltathatóságnak nagyon sok nemzetközi szervezetben. Nagyon nagy előrelépések történtek az elmúlt években, de még hosszú az előttünk álló út nagy kihívások állnak az önök parlamentje előtt is. Hogyan tudják a parlamenti munkát megszervezni azért, hogy hatékony munkát végezhessenek? Én azt ajánlom önöknek, hogy tüzetesen nézzék meg az önök parlamentje, hogyan kapcsolódik a nemzetközi tárgyalásokhoz és megállapodásokhoz. Van önöknek ezekben szerepe, és ha igen, akkor mit tesznek azért, hogy a nemzetközi megállapodások ne csak a hagyományos külügyekre szorítkozzanak, hanem az emberi előfeszítések összes szférájára. Az önök parlamenti napirendje és az úgynevezett külügyek átfedik egymást, hogyan tudják a külügyeket a parlamenti struktúrákba és programokba átvinni. Ezekkel a témákkal az önök parlamentjének foglalkoznia kell. Van egy olyan kérdés, amely minden országot foglalkoztat a világon. Hányan tudják önök közül, hogy eh, mi is, milyen is a fenntartható fejlődés menetrendje, és hány parlament foglalkozik ezzel a menetrenddel, részt vesznek önök a tárgyalásokon az önök minisztere mit mond erről New Yorkban? Követik önök ezeket a tárgyalásokat? És az összes országban alkalmazni kell majd ezt a menetrendet, tudják ezt önök? Az államok fejlesztési célokat fogadtak el 2000-ben, hét célt a fejlődő országokra, és egy célt a fejlődő országok számára azért, hogy a szükséges erőforrások biztosítva legyenek. A globális fejlesztési erőfeszítésekre összpontosítunk, és a célok 2015-ben lezárulnak, akkor új fenntartató fejlődési célokat tűzünk majd ki, és a világ összes országát felkérik majd arra, hogy kövessék ezeket a célokat a következő 15-20 évben. Az elmúlt 12 hónapban, amióta a New Yorki tárgyalások elindultak, a parlamenteket arra buzdítottunk, hogy aktívan foglalkozzanak ezekkel a témákkal, és ültessék át ezeket a témákat a saját napirendjükbe, beleértve az EP-t. Az Európai Tanács parlamenti közgyűlése is foglalkozott ezzel, de szeretném tudni, hogy önök mit tesznek etéren. Vannak itt hiányosságok, ami a mi tapasztalatainkat illeti, sok parlamenttel együttműködünk, és segítünk nekik abban, hogy végrehajtsák ezeket a célokat. Azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy az MDG célokat illetően a képviselet, a részvétel, az átláthatóság, a hatékony döntéshozatal és az ellenőrzés nem szabad, hogy hiányozzon. A célok a demokratikus irányítással kapcsolatosak. Mit jelent ez? A demokratik, demokrácia elveit a hatékony végrehajtással ötvözzük. A demokratikus elvek véleményünk szerint támogatni fogják a fejlesztési kereteket 2015 után is. Nem elég a kereteken belül a gazdasági, szociális, környezetvédelmi pillérekről beszélni a fejlődés során, hanem az irányításról, kormányzásról és a demokratikus elvekről is szólni kell. Ezek a célok nagyon sok lehetőséget biztosítanak az önök parlamentje számára is, specifikus célokat tűznek majd ki, és nagyobb lesz az összpontosítás, jelentős adatgyűjtés történik, és az önök kormányai így könnyebben el tudják érni azokat a célokat, amelyekben megállapodtak. Az új fejlesztési keret a demokratikus kormányzáshoz kapcsolódik. Ez egy átfogó cél, viszont nem csak a parlamentek képességére és funkciójára kell, hogy összpontosuljon. Ez megtörténik? Nem biztos. És relatív kevés kapcsolat lesz a demokratikus kormányzással, inkább az lesz a jellemző, hogy az államok nem ismerik fel, hogy melyek a mindennapi realitások. Viszont szorosabb nemzetközi kapcsolatokra van szükség, a parlamenteket jobban be kell vonni a nemzetközi döntéshozatalba. Befejezésként szeretném elmondani, hogy nagyon sok munka vár még ránk azért, hogy a politikai képviselet javuljon az országainkban, de nemzetközi szinten van egy működő modellünk a politikai képviselet számára azért, hogy a mai nemzetközi kihívásoknak jobban megfeleljünk. Ez egy olyan modell, amely európai eredetű, nagyon sok példa van arra Európában, hogy az önök parlamentje kérdéseket tesz fel, ami a végrehajtást és a törvényhozást illeti nemzetközi ügyekben. Önök meghallgatják minisztereiket, amikor itt Brüsszelben európai törvénykezési viták vannak. Én azt mondom, hogy ez globális szinten is meg kellene tenni. És ha megengedik, azt is javasolnám, hogy az Európai Parlament többet tegyen az i-pont belül többet munkálkodjon, és remélem, hogy az új törvény hozókkal az új ciklus során fokozottabban részt vesznek ebben a munkában, de szerényen hagy mondjam el azt, hogy sokat veszítenek azzal, hogyha nem investálnak többet az IPU-ba, ha nem vesznek részt aktívabban. A globalizációt illetően szeretném elmondani, hogy nincsen szükség hatástalan intézményekre, hanem az önök parlamentjére van szükség, hiszen önöknek megvan a jogkörük ahhoz, hogy aktívabban részt vegyenek a nemzetközi együttműködésben. Gondoljunk a 2015 utáni fenntartható fejlődési agendára, és ez azt jelenti, hogy fel kell gyorsítani az ütemet. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Johnson úr. Most pedig megkezdjük a vitánkat. Az első hozzászólónk Sergio Souza Pinto úr részéről érkezik Portugáliából. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni az európai parlamenti és a tagállami parlamentek képviselőinek. Üdvözlöm a barátaimat, üdvözlöm Karasz urat is, régiben járt Portugáliában. Szeretnék neki gratulálni ehhez a jelentéshez. Láthattuk, hogy a trojka Láthattuk, hogy a trojka tevékenysége sajnos nem felelt meg a demokratikus elvárásoknak. A trojka munkájával kapcsolatban eh, nagyon eh, negatív a tapasztalatunk. Azt hiszem, hogy az európai tagállami parlamentek nem tudják eh, nyomon követni a különböző folyamatokat Európában. Portugália csatlakozott az európai projekthez, az európai szakpolitikákhoz, a közös valutát is bevezettük, és úgy gondolom, hogy a európai tagállamok szuverenitása egy kicsit háttérbe szorult, megnövekedett az Európai Unió hatásköre. Nos, úgy gondolom, hogy a politikusoknak, a tagállamok politikusainak is rövidesen az lesz a sorsa, mint a tagállamoknak, ők is elhomályosulnak. Nos, véleményem szerint, véleményem szerint a demokrácia mindenek fölött áll, nem szabad a globalizációnak alárendelni a demokráciát, nem szabad a pénzügyi piacoknak alárendelni a demokráciát. Sajnos láthattuk az elmúlt években, hogy nem voltunk túl sikeresek, Portugália és más tagállamok is egyetlen ö, egyetlen szuverenitást kell, hogy elismerjen, ez pedig a piacok szuverenitása. Amikor az eurót létrehoztuk, akkor megszűnt az a, az a funkciója a központi bankoknak, hogy kiadjanak saját valutát, akkor alárendeltük magunkat a pénzügyi piacoknak, pi, piacoknak, és semmilyen módszerünk nincs rá igazán, hogy a saját érdekeinket védjük a válság alatt. Európai válságra van szükség, politikai, Európa megoldásra van szükség, nem lehet ilyen módon politizálni, hogy felülről diktálják nekünk a, az intézkedéseket, ez nagyon negatív mérleg. Nem csak Portugália jár ilyen cipőben, mások is. A piacok okozta konfúzión próbálunk urrá lenni Portugáliában, és nem csak mi. Portugáliában szörnyű lépéseket, szörnyű intézkedéseket kell meghozni, a szociális intézkedések ellent mondanak annak, amit évekig prédikáltunk, és nem csak Portugália van ilyen helyzetben, országunk jövője van veszélyben. Nehéz így a, nehéz így az európai polgárok bizalmát visszaszerezni, hogyha elsősorban az európai és más piacok bizalmát akarjuk megszerezni. Azt hiszem, hogy ez a fajta projekt mindenképpen kudarc, itt a piacok uralkodnak, nem figyelünk oda a tagállamokra, csak a piacok számítanak. Nagyon szánalmas nagyon szánalmas színdarab ez, nem szabad, hogy ilyen nagy legyen az űr a politika és a, politi- és a ö, polgárok között. Sajnálatos módon a szélső jobb kihasználja azt a lehetőséget, amit a választó polgárok elbizonytalanodása és kétségbeesése jelent, Olyan erőket kell itt meg, kéne itt megmozgatni, amelyeknek nincsen politikai fennhangja. Sajnos a szélső jobb kihasználja a lehetőséget, és bizony számíthatunk arra, hogy győznek majd a következő európai választásokon, és ezzel valószínűleg majd nagyon rosszat tesznek az európai projektnek. Szerintem egészen egyértelmű a helyzet a szélső jobb, szélső jobb támogatottsága nagyon megnövekedett, vissza kell térni ahhoz a módszerhez, hogy megnöveljük a tagállamok szuverenitását, és ne figyeljünk oda a piacokra, különös tekintettel a pénzügyi piacokra. A piacok, a pénzügyi piacok prioritása uralja imáron tetteinket. Köszönöm. Yeah. Merci, a next speak. Köszönöm szépen, a következő hozzászólunk, Kretu asszony. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Keresz úr. Nagyon szépen köszönöm önnek is, és Michael Angelnek is, aki most épp nincs itt, és az Európai Parlamentnek azt, hogy lehetővé tették ezt a mai ülést. Örülök annak, hogy itt lehetek, úgy, mint a román szerátus tagja. Hát szeretném azért egy kicsit jobban kihívni önöket, mint portugál kollégánk. Elhangzott az, vagy hallhattuk, az, hogy egy pessimista igazából csak egy nagyon jól informált optimista, és mivel mi jól informált optimisták vagyunk, szerintem, egyet érthetünk abban, hogy már beleléptünk az ördögi körben, számos szervezet van, beleértve ebbe a parlamenti közgyűléseket, Viszont nagyon kevés olyan politika létezik globális szinten, amelyekkel valóban közérdekű politikát folytatnak. Jók a, az informális kapcsolatok. A Davoszi ülést például egy globális ülésnek tartanak, A mai konferencia témája is azt mutatja, hogy nem igazán tetszik nekünk az, hogy nincs, nem, nem tetszik nekünk ez a gyenge legitimáció a globális fellépés kapcsán. A parlamentek két dolog között vannak, egyrésztről a szervezetek között, a gazdasági szereplők között, akik megpróbálnak globális gazdasági problémákat megoldani, ők nem is akarnak igazából információt megosztani a parlamentekkel, például amikor informális hálózatokról van szó, vagy ellenőrzésről, akkor ez egy teljesen üres elképzelés. Másrésztről viszont azt láthatjuk, hogy egyre inkább új mozgalmak alakulnak ki a részletek demokrácia érdekében. Sajnálatos módon ezek a mozgalmak nem látnak bennünket eléggé reprezentatívnak ahhoz, hogy megvédhessük a globális közjót. Úgy tűnik, hogy nincs szerepe a régi parlamenteknek már ebben, pedig egy ilyen helyre igazán is szükség van. A jó irányítás, hogyha az nem demokratikus, akkor a gazdasági irányítás mert ezt alássa, az állampolgárok úgy érzik, hogy egy piacon élnek, és már nem egy társadalomban, és eh, a világ eh, kereskedelmi szervezetek működése, az IMF működése soha nem volt ennyire fontos, viszont a bizalom irántuk soha nem volt ennyire, ennyire alacsony. A kérdésem az az, az önök számára, hogy ki lehet építeni a globális demokratikus irányítást. És hogyan lehetne ezt elérni? Hogyan lehetne megvédeni a globális közjót? A környezetvédők már nagymértékben megvédték a környezetet, mint közjót, viszont a kormányaink időközben a békét nem tudták ilyen módon megvédeni. A, a vita következő részében is szeretnék majd kérdést feltenni. Köszönöm szépen, jó Leinen. From the European Parliament. Az Európai Parlament részéről. Kedves ott már Karász, kedves Martinez kollega, köszönöm szépen, hogy engem is meghívtak erre a rendkívül fontos konferenciára. Andreas Johnson és jó magam és 15 évvel ezelőtt a Brüzsi Európai Kollégiumban foglalkoztunk az európai témákkal, azóta is ezekért teszünk. A parlamenti demokrácia továbbra is fontos számunkra, szeretnénk ezt nemzetközi szintre helyezni. A nemzeti parlamentek, az Európai Parlament egy olyan időszakban, amikor egyre dinamikusabb a globalizáció, akkor ennek kapcsán úgy gondolom, hogy nekünk közös érdekeink vannak, amelyeket meg kell védenünk most a 21. században, és ezt láthatjuk majd a következő években, évtizedekben, láthatjuk majd azt, hogy egy értékekről szóló vita potatkozik ki számos témában, és Európában megvan a saját történetünk, a kultúránk, a saját meggyőződésünk, és nekünk ennek alapján kell megvédeni az érdekeinket. A 21. század más lesz, mint amikor, mint a 19. század, vagy a 20. század. Az internettel fantasztikus lehetőségeink vannak, viszont ez problémákat is rejt. Például az NSA történet már mutatja, hogy mennyire problematikus az adataink védelme, nem csak azért, mert ezek eh, már szinte már nem hozzánk tartoznak, hanem az államokhoz, vagy akár a cégekhez tartoznak, és ez megsérti az egyik alapvető jogunkat, amely egyébként az alapvető jogok kartájában is benne van, vagyis az adatvédelmet. Ez egyik talán legfontosabb probléma. Viszont az internetnek megvan az a fantasztikus lehetősége, és eh, hogy a világ 7 milliárd emberét összekötheti, és így kommunikálhatunk egymással, és így a nemzetközi politika már nem csak a kormányok exkluzív kiváltsága, nem csak a kormányokra tartozik ez, hanem az emberekre is. Nagyon sok globális mozgalom van polgári szinten. Néha ezeknek jó, néha kevésbé jó a fejlődése, de hogyha ezt megnézzük, akkor azt gondolhatjuk, hogy az állampolgár szuverén, és a megválasztott képviseleteken kerül, tudja gyakorolni a politika alakítás jogát. Tehát az állampolgárok szuverének, és a parlamenteken keresztül gyakorolhatják ezt a jogot. Azonban ez nem így van. A politikával foglalkozók, vagy a politika alakítói most már a technika, illetve az, hogy sok pénz van a világon. Láthattuk a pénzügyi válság kapcsán, hogy a bankok a különböző hedge fundok miket tehetnek. Az internet, a szegénység, illetve a vallás a világ bizonyos részén problémákat eredményezhet. A kérdés az az, hogy a politika szerepét hogyan tudjuk visszaszerezni itt, abban, hogy a kontinensünkön is, vagy a világon is hatással lehessünk, és mindenképpen intenzívebb erőfeszítésre van szükség a parlamentek részéről, hogy beavatkozhassanak, tehát nagyobb szerepre van szüksége a parlamenteknek. A mai konferencia célja az lehetne, hogy erősebben koordináljunk talán az adott Európai Uniós elnök segítségével. Egyfajta koordinációra van szükség a prioritások tekintetében, hiszen nagyon sok nemzetközi testület van, elő kell készíteni a témákat, az üléseket. Anders Johnson beszélt arról, hogy most már az ENSZ-hez is elértünk, hiszen ez, ez fontos, mert az ENSZ egy globális szervezet, és remélhetőleg még tovább fog fejlődni, nem fog megállni a fejlődésben, és a globális javakat csak az ENSZ szintjén lehet megvitatni, illetve megoldani, de én még ambiciózusabb lennék. Örülök annak, amit eddig elértünk, de a jövő szempontjából szerintem ez még nem elegendő. megfigyelői státuszunk van, másoknak is van megfigyelői státusza, és Anders Johnson elmondta, hogy a parlamentek az ENSZ-nél egy asztalnál ülnek, viszont mi azért kicsit messzebb ülünk, ott vagyunk, de még sincsen hozzászólási jogunk. Én úgy vélem, hogy a demokráciához globális szinten egy következő lépésre is szükség van, tehát nem csak egy általános, egy, egy, csak egy közgyűlésre van ö, szükség, hanem egy parlamenti gyűlésre is szükség van, ahol a parlamentek részt vehetnek. Európában már ebben példát mutattunk, mert az Európa Tanács is egy koordináló ö, szervezet, viszont itt már van egy parlamenti közgyűlés, tehát ez lehetséges, hogyha ezt akarjuk, és úgy vélem, hogy a, a, a világ problémái arra kényszerítenek majd bennünket, hogy ezt a demokratikus ellenőrzést, a parlamentek ezen platformját az ENSZ-ben is létrehozzuk, de majd a délután folyamán erről még többet szeretnék beszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sok különböző problémán kihívásunk van, amelyekről most már beszéltünk. Az elemzés mellett a problémafelvetés mellett úgy vélem, hogy javaslatokkal és élnünk kell, hogyan lehetne ez, ezt a fajta koordinációt javítani. A következő hozzászólunk Kaininc úr Lettországból. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni egy megjegyzés, amelyet az ülés elején hallottunk, mégpedig arra, hogy kevesen fognak részt venni az EP választásokon. A szavazóink nem értik igazán jól, hogy mit tesz és mit nem tesz az Európai Parlament szemben a nemzeti parlamentekkel. Kevésbé értik a szavazók, hogy az EP hogyan érinti az életüket közvetlenül, és milyen kihatással van ez a nemzeti parlamentekre. A médiumok a kritikára összpontosítanak, és inkább a szkepticizmus terjesztik. Az Európai Unió és az Európai Parlament számukra csak Brüsszelben létezik, elválasztva a kontinens többi részéről. Én a külügyi területen dolgozom a parlamentünkben, és nagyon sok kérdés merül fel az EU Val, milyen az együttműködés a külpolitika terén. Eston főképviselő asszony az elmúlt években megmutatta, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak egyedi szerepe van Koszovóban, Iránban, és ez mutatja, hogy a külügyi szolgálat hozzáadott értéket adhat a nemzeti külpolitikához eh, és az etéren való döntéshozatalhoz. Letország most csatlakozott az euróövezethez, és eh, simán ment az átmenet eh, a nemzeti valutáról az euróra. Azután ott van a nemzeti szuverenitás kérdése, ebből mennyit adunk fel. Tehát sok kérdés merül fel a nemzeti és az európai politika összevetését illetően. Végül visszatérnék a konferencia címéhez a globális kormányzat irányzat és az Európai Unió parlamentjei ez a szó, hogy globális irányítás, kormányzás, ez megijesztheti az állampolgárokat, a nemzeti szuverenitás, a nemzetállam elvesztésétől félhetnek. Globálisan gondolkodjunk, de helyileg cselekedjünk, így szól a mondás. Az Európai Parlament helyileg is befolyásolhatja az emberek életét, ezt kell megmutatni, ez az EP és az EU egyik nagy kihívása, de a nemzeti parlamenti képviselők számára is, a kormányok számára is kihívás ez. Fel kell világosítani az állampolgárokat arról, hogy ami Brüsszelben történik, az közvetlenül érinti az ő életüket, javíthatja az életüket, de esetleg korlátozhatja is az állampolgárok cselekedeteit. Ezt kellene megtenni azért, hogy többen menjenek el szavazni az EP választásokra májusban. Köszönöm. Carlos Szorényónak adom át a szót. Az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm az európai parlamenti képviselőket, valamint a nemzeti parlamenti képviselőket, mindazokat, akik részt vesznek ezen az ülésen. A Lisszaboni szerződés bevezetése brutálisan megváltoztatta az erő viszonyokat az európai intézményekben. A bizottság jogköre, az EP jogköre kiegyenlítődött, de kormányközivé váltak az intézmények, vagyis a tanács szerepe növekedett, és a tanácson belül a különböző irányító szervek megerősödtek. Viszont a parlamenteket illetően a parlamentet illetően szükség volt az erősítésre, de ez nem kielégítő, hiszen a nemzeti kormányok feletti ellenőrzés növekszik. Vannak különbségek, ami a hatást, a befolyást illeti az országok részéről. Néhány ország az alapelveket kérdőjelezi meg, az unió alapelveit. Természetesen vannak olyan szervezetek, amelyek eh, a döntéshozatalban vesznek részt, és itt az állampolgároknak kevesebb a szerepük. Ami viszont fontos, az az, hogy az állampolgárnak az az érzése, hogy Európa keveset, kevés ügybe tud dönteni. Sokat beszél, de ennek gyakorlati következménye hatása elenyésző, gondolják. És azonnal semmi nem valósul meg, és az emberek éppen ezért azt gondolják, hogy semmi nem történik. Tudjuk, hogy hány ország tagja Európának, 28, és földrajzilag más és más a helyzet, néhány ország az önostorozás stratégiáját vezette be. Ezek a stratégiák nem felelnek meg, viszont próbáljunk válaszolni egy kérdésre, hogyan lehet a nemzeti parlamentek szerepét erősíteni hogyan lehet elérni azt, hogy a nemzeti parlamentek jobban ellenőrizzék a nemzeti kormányokat, hogyan tudják megszervezni magukat azért, hogy felléphessenek. Az európai szinten meghozott döntésekkel kapcsolatosan. És itt erősíteni kell a parlament közé együttműködést, valamint az EP-vel való együttműködést. Az az érzésem, hogy ahogy a portugál kollega elmondta, van itt egy kérdés, amit nem tudunk megkerülni, mégpedig az, hogy az állampolgárok hogyan érzékelik, hogyan látják az európai intézmények igazi hatalmát, jogkörét. A portugál állampolgárok, hiszen velük vagyok kapcsolatban, egyre inkább úgy érzik, hogy úgy érzik, hogy az Európai Parlament nehezen tud lépni. Európa válaszúthoz érkezett. Most a Nemzetállamok Föderációja felé kell elindulnunk? Az állampolgárokat kell, hogy érdekelje ez a folyamat. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Konstantinos Uszadilis úr a görög parlament részéről. Köszönöm szépen. Való igaz. A válság megváltoztatta a polgárok látásmódját, máshogy érzékelik a helyzetet, máshogy reagálnak a különböző eseményekre, és ennek hatása van a politikusokra is, mert a politikusok megmutatták, hogy valójában a gazdaság vezérli őket. Nos, gazdasági döntések születtek, és ezeknek politikai hátteret tulajdonítottak azon tagállamok parlamentjei, ahol kiigazítási program van, ők viselik a válság oroszlán részét. Megosztottság van tehát a, a kedvezményezettek, illetve a befizetők között. Tudjuk, hogy nagyon kis többséggel nyert a legtöbb párt a hazai választásokon, és ennek hatása van a közvéleményre is. Sokkal nagyobb a feszültség a tagállamokban. Ez volt a hatása mint a válságnak, és ezzel a problémával bizony foglalkozni kell a választások előtt. A Karasz bizottság felállítása, vagyis az ön jelentése a trojka tevékenykedéséről sokat segített, hiszen így az Európai Parlamentről sokkal jog, jobb kép alakult ki a polgárok szemében. Egyetlen lépés volt ez, de mégis nagyon sokat segített. Hogyha közel akarunk kerülni, a, a, ha közelebb akarunk kerülni a polgárokhoz, akkor teljesen igaz ez, amit az imént elmondtak. Minél többet tudnak a polgárok az Európai Parlamentről, annál többen mennek el majd szavazni. Vagy hát végül is lehet, hogy elmennek, csak kérdés, hogy hogyan fognak szavazni. Lehet, hogy az Európa barát erők ellen, tehát pozitív üzenetre lenne szükség. Igaz, hogy egyre inkább az etnikum kerül középpontba, a tagállamok magukba fordulnak, az emberek magukba fordulnak. De vannak olyan országok, ez olyan országokban is igaz, ahol, ahol nem olyan nagy probléma a válság, ott van Svédország például, ahol pozitív a gazdasági emelkedés, és Helyes a már Svájcról van szó, tehát ott pozitív a gazdasági növekedés. Nos, a válság sújtotta országokban láthattuk, hogy a szélső jobboldal népszerűsége megnőtt, és ez bizony komoly hatással van a hangulatra. Ez valójában nem is kérdés, inkább csak észrevétel lenne, de Végül is elgondolkodhatunk azon is, hogy az Európai Parlament milyen pozitív módon léphet, léphet fel annak érdekében, hogy pozitívan befolyásoljuk az európai polgárokat. Hogyan lehetne adhok struktúrákat létrehozni, olyan módon, hogy lehet ezeket megvalósítani, amelyek hogy ezek jobb szervezettséggel bírnak. Tehát hogyan lehet a trojkát jobban megvalósítani. A 472-es rendelet elvileg megoldotta ezt a, ezt a problémát, ez a jogszabály szól a nemzetek fölötti szervezetek fölállításáról, és a trojkának is előbb-utóbb lejár a mandátuma. De ne felejtjük el, hogy nagyon fontos döntések születek, születnek nemzetek feletti szinten, amit aztán a tagállami parlamenteknek kell megvalósítani, úgyhogy erre mindenképpen oda kell figyelni ezekre a viszonyokra. Fontosnak tartom az ilyen típusú kezdeményezéseket, nem tudom, hogy például Portugáliában, vagy Írországban, vagy más válság sújtotta országokban mi a helyzet, de örülök annak, hogy létezik ez a Karasz jelentés, ez alapján másként gondolkodnak az emberek a parlamentről. Köszönöm most az ír parlament képviselője következik. Murphy úr. Thank you very much, and, um... Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Örülök, hogy megrendezték ezt a konferenciát. Konstantinos görög kollégám szavaihoz csatlakoznék. Megdöbbent az, hogy amikor demokráciáról beszélünk, választási részvételről, Martínez úr említette, hogy az emberek elégedetlenek, és a politikusok serülnek annak, hogy ilyen kevesen mennek el szavazni. Szerintem az emberek azért mennek, vagy nem mennek el szavazni, mert az vezérli őket, hogy mennyire releváns az ő szavazatuk. Írországban a legmagasabb részvételi arány a három évvel ezelőtti választásokon volt, tehát saját magunkat próbáljuk megmenteni. A második példa pedig, hogy a fiskális stabilitás szerződésről lesz majd egy népszavazás. Mi is a különbség Írország és Görögország között, vagy más országot is mondhatnék példaként? Az embereket nem kérdezték meg a trojkáról, de pár hónappal később feltették nekik a kérdést, hogy hogyan gondolkodnak a fiskális stabilitás szerződésről. Hazámban reménykedtek abban, hogy nem lesz népszavazás, de több mint 60%-os támogatottságot kapott ez a szerződés. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a trojkát és a, és a megmentési programot is utólagosan támogatták. Ez nagyon sokat számított a kampány során. A szociális partnereket is bevonták a, a közvitába. Voltak pro és kontra érvek és valószínűleg ez volt a legnehezebb döntés a 20-as évek óta, amikor létrehoztuk az írállamot. Lehet, hogy májusban alacsony lesz a részvétel az európai választásokon, de ennek a relevancia probléma az oka. Az interparlamentáris héten itt voltam néhány héttel ezelőtt, két napig, és több frakcióból érkező, több országból érkező kollégák szólaltak fel, de végül nem hoztunk döntést, sőt nem is próbálkoztunk azzal, hogy bármilyen határozatra jussunk. Az interparlamentáris hét jó lenne, hogyha kapna valamiféle ö, szerepet az, az európai szemeszteren belül, hogy ajánlásokat fogalmazzanak e, meg, vagy legyen valami záró dokumentum. Azt hiszem, hogy még mindig alul becsülik az európai vezetők a mi választóikat. Ők maguk majd eldöntik, hogy mi releváns, vagy mi nem. Nem, nem így van ez. Nekünk kell a saját intézményeinket relevánsá tenni. És ezért ugyanaznap tartjuk májusban a helyi és az európai parlamenti választásokat. Amikor az embernek emelnek a parlamenti, az európai parlamenti ö, szavazásra, akkor a kormány tevékenységét ítélik meg, tehát e, erről szeretnék a véleményüket kinyilvánítani, aztán politikai meggyőződésüket is szeretnék elmondani, vagy kinyilvánítani, hogy szocialisták, vagy kereszténydemokraták, vagy hogy éreznek, illetve az Európai Uniós intézményekről is van véleményük. Amikor az emberek szavaznak, saját magukból indulnak ki. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mindenki a saját válogatottjának mezében megy el szavazni, viszont az emberek magukból indulnak ki, hogy az ő életük mennyire e, javul majd a szavazatuk nyoma. Hogyha boldog emberek mennek el, a boldog emberekről van szó, akkor nagyobb esélye mennek el szavazni. Szerintem vissza kell térni az alapokhoz, hogyha azt akarjuk elérni, hogy sokan elmenjenek szavazni. Sok elképzelés van, hogy tanítsunk az iskolákban a választásokról, vagy csökkentsük le a szavazáshoz szükséges életkorhatárt. Szerintem el kell magyarázni, hogy miért kell elmenni szavazni. És itt lehet szerepe az Európai Parlamentnek. Ha ma tartanák a választásokat, akkor ugye én Írországban nem szavazhatnék, mert itt vagyok Brüsszelben, és valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben. Globalizált világban ezt meg kell tudni oldani. Az emberek sokszor vannak úton, munkaszüneti napokon is. Ezt is próbáljuk meg megoldani. Köszönöm. Jó. Egy globális szavazórendszer volt az ön elképzelése tehát. Grech asszony következik Máltáról. Grazie, szor vicepresident Martínez, szor vicepresident. Köszönöm szépen. Karasz úr, illetve Martínez alelnök úr, köszönöm, hogy megszervezték ezt a konferenciát. Szeretnék köszönetet mondani Johnson főtitkár úrnak is az előadásáért, és azért, hogy megosztotta elképzeléseit ezen témáról. Szerintem pont időszerű ez a vita, ugyanakkor ezt láthattuk már a mai vita során is, láthatjuk azt, hogy a multilateralizmus erősítheti a nemzeti parlamentek szerepét és Ez igazából gyakorlati átültetése lehet annak a politikának, amelynek célja a gazdasági jólét, illetve a társadalmi fejlődés elérése a saját érdekeink keretén belül. Sokkal érdekesebb téma még ennél az a tény, hogy a globalizáció most már tényleg valóság, ezt nap mint nap megélhetjük, főként az összekapcsolt világban, a digitális keretben. Málta számára a globalizáció sokkal nagyobb hatással jár, hiszen kis országként ránk ez másképp hat, és ennek tekintetében a multilateralizmus közvetlenül hat ránk, talán még jobban is, mint más országok esetében, és ez az országunk méretéből fakad. Az, ahogy a nemzeti nemzetközi gyűlések, nemzetközi szervezetek kihathatnak. Ez nagyon érdekes koncepció, és szeretnék a relevanciára rámutatni, mert hogyha nincs relevancia, akkor az azt jelenti, hogy nincs bizalom sem majd, és a bizalom hiánya politikusokkal szemben az igazából kihathat a parlamentek létére, vagy a nemzetközi intézmények létére is. És úgy vélem, hogy ez ahhoz vezethet, hogy az emberek közömbösek lesznek a politikával szemben, és kevésbé mennek el szavazni. Ezért ebben a kontextusban látnunk kell azt, hogy hogyan lehet elérni a multilaterális közgyűlések, szervezetek parlamentalizálását, anélkül, hogy a szubszidiaritást megszüntetnénk, anélkül, hogy csökkentenénk a, az európai, illetve nemzeti parlamentek jogalkotó jogkörét, vagy igazgatási jogkörét. Úgy vélem, hogy mindemellett ez a koncepció hídként szolgálhat, amely összeköt és összeköti különböző politikai elképzeléseket multilaterális európai szinten, de akár nemzeti szinten is. Úgy vélem, hogy ez a fajta közelítés, ez a fajta összekötés ahhoz vezethet, hogy most már nem lesz különbség a között, ami az emberek számára fontos, hiszen tudhatjuk, hogy számos olyan téma, amelyről beszélünk multilaterális fórumokon, az nem igazán fontos az emberek számára, és így csökkenthetjük azt a fajta ellenszemet, amelyen az emberek a politikusokkal szemben viseltetnek. Úgy vélem, hogy ez a közelítés az, amire szükségünk van, ezt el kell végeznünk, azáltal, hogy a három szinten gyakorlati lépéseket teszünk, de ugyanakkor gazdasági szempontból elérhető lépéseket is teszünk, mert így képesek leszünk biztosítani azt, hogy ez a platform valóban egy új platform lesz, ahol tényleg gyakorlati és újszerű válaszokat tudunk adni a kihívásokra. Köszönöm el. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. öt további hozzászólónk van még, de úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy tartsunk egy válaszfordulót. Johnson úr, a szó, tessék. Nem vagyok biztos benne, hogy válaszokat tudok adni, de reagálnék a vita egyes pontjaira. Észrevettem, hogy önök közül sokan gondolkodnak el azon, hogy miért mennek kevesen szavazni, és miért nem tartják sokra a parlamenti képviselőket. Ez olyan gond, amelyel minden parlament küzd a világon. Állandó közvéleménykutatást végeznek minden régióban, és mindenütt ugyanazt az eredményt hozzák ki, vagyis hogy a parlament, az intézmények, azok az emberek, akik az intézményekben dolgoznak, a lista legalján találhatók. Nagyon sok tanulmány készült arról, hogy milyennek az oka. Azt nem mondom, hogy van erre egy egyetemes válasz, lehet tenni ez ellen, de úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amelyek ellen nem lehet semmit tenni, és ez a politika természetéből ered. Mert amikor kampányt folytat valaki, akkor szavazatokat akar szerezni, van egy programja, egy platformja, és ígéreteket tesz bizonyos célok elérését ígéri meg, de a dolgok természeténél fogva nem lehet mindig elérni ezeket a célokat, és évről évre azt mondjuk az állampolgároknak, hogy változást fogunk hozni, és évről évre képtelenek vagyunk változásokat előteremteni, és akkor ez azt a hatást kelti az emberekben, hogy igazából nem komoly dolog ez. A lényeg az, hogy milyen üzenetet adunk az állampolgároknak, ehhez kapcsolódik mindez. Mennyire vagyunk relevánsak az állampolgárok szemében. Két évvel ezelőtt a mi szervezetünk egy két éves projektet fejezett be, az állampolgárok véleményét és a képviselők véleményét követtük mi a véleményük egymásról, és azt tapasztaltuk, ez egyetemes dolog, hogy az állampolgárok azt kérdezték a parlamenti képviselőtől, hogy mit tesz ön értem? Az nem érdekelte, hogy mit tesz az ország politikai irányvonala érdekében, hanem Johnson úr, mit tesz ön értem? Mi munkahelyet akarunk, oktatást a gyermekemnek, jó egészségügyi ellátást, feleségemnek is. Hát ezt akarják a választott képviselőktől az állampolgárok. Nem tudom, hogy ez önöknél is így van-e, de általában a képviselők azt tapasztalják, hogy a képviselőknek az állampolgárok gondjaival kell egyre inkább foglalkozniuk. És ezt várják az állampolgárok a képviselőtől, hogy őket szolgálják és önök jól tudják, hogy vannak korlátai annak, hogy mennyire lehet az egyéni szavazó érdekeit teljesíteni, szolgálni. Hogyan reagálnak erre a parlamentek, vagyis arra, hogy ők távol vannak az állami, az állampolgárok életétől. Erre a válasz az, hogy átláthatóbb legyen a parlament, és az állampolgárok tudják azt, hozzáférjenek ahhoz, hogy mi történik a parlamentben, és alkalmat kell találniuk arra, hogy hozzájáruljanak a parlament munkájához. Vannak országok, ahol igen messzire mentek el, ahol az interneten keresztül állampolgárként javaslatokat lehet tenni a vitatott jogszabályok kapcsolatosan, és így a képviselők látják, hogy hogyan szeretnék megváltoztatni a jogszabályokat vagy törvényeket az állampolgárok, és a mai kommunikációs eszközök lehetővé teszik ezt a közvetlen kapcsolatot, és így válik a, az önök munkája relevánsabbá az állampolgárok szemében. A másik, a globális és a nemzeti kapcsolata, a szembenállása felszólalók közül néhányan azt mondták, hogy több demokráciára van szükség a nemzetközi tárgyalások során. Szerintem vitán felül áll az, hogy mindenki ugyanazt szeretné, mindenki ugyanarról beszél, de azt is tudniuk kell, hogy hatalmas ellenállásba ütközünk, és ezt komolyan gondolunk, már évszázadokon keresztül megvolt a módja annak, hogy az államok hogyan működnek együtt. 2005-ben, emeseket történetet, az esz be utaztam New Yorkba egy parlamenti elnöki csoporttal, és tájékoztatót kaptunk a nagykövetektől, a konferencia kicsit később volt, és az egyik parlamenti képviselő, aki most az országa elnöke, mellettem ült, és meghallgattuk együtt a briefinget, a tájékoztatót. Szó volt arról, hogy a végcél az, hogy nagyobb demokrácia legyen az ENSZ-ben, és a vita végén azon ország nagykövete amelynek a parlamenti elnöke mellettem őt azt mondta, hogy önöket tártkarokkal várjuk, és szívesen látjuk önöket itt mindaddig, amíg önök ugyanazt mondják, amit mi mondunk. És szerintem ez szimptóma jellegű, ez kormányközi szervezet, és a kormányok nem akarnak a közeljövőbe változásokat a gyakorlatot illetően azt gondolom, hogy ösztönösen kell ezt tennünk, a parlamenteket oda kell vinnünk az ENSZ-be, be kell őket vonni, hogyha részt akarnak veszni a békeépítési vitában, akkor van erre egy bizottság, oda mehetnek és beszélhetnek, felszólalhatnak ott. A Romániában voltam tegnap, 12 parlament jött össze, és arról tárgyalt, hogy ezek a parlamentek hogy vehetnek részt az egész évre vonatkozó emberi jogi felmérés összeállításában az egész világ szintjén. Hát megvannak ezek a közgyűlések és ki kell őket használni. Erre buzítom önöket, mert eh, az IPUN keresztül is eh, részt lehet ebben venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt még rátérnék az egyes hozzászólásokra, szeretnék néhány kérdésnek helyet adni. Ricardo Batista Leite következik most Portugáliából. Bom dia, caros colegas. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Mindig nagy öröm visszatérni Brüsszelbe. Megköszönöm a lehetőséget. Örülök annak, hogy sor kerül erre a mai vitára. Fontos ez az Unió számára is, és a tagállamok számára is, sőt a globális kormányzás, kormányzás szempontjából sem lényegtelen. látható, hogy a portugálok igen nagy erőbedobással vesznek részt ezen az ülésen. Azt hiszem azért van ez így, mert a portugál parlament úgy döntött, hogy egyértelmű üzenetet kell ma elmondanunk. Az üzenet egyik része azt, hogy vannak olyan hibák, amelyeket nem lehet megismételni, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Karasz úr említette, hogy le kell vonni a válságból a tanúságokat. Azt hiszem a trojka értékelése, kiértékelése is ide tartozik. Az Európai Parlamentnek a tagjait az európai népek választják, de ez, ezzel nem sikerült kivédeni bizonyos hibákat. Én orvos vagyok, és az egészségügy kérdését mindig is szívemen viseltem. Sajnos egészségügyel igen keveset foglalkoztunk az elmúlt években, sokkal inkább a gazdasággal, a pénzügyekkel voltunk elfoglalva, pedig a polgárok egészsége rendkívül fontos. Csupán a pénzügyek fenntarthatóságával foglalkoztunk, azzal az ürügyjel, hogy a tagállamok szuverén hatáskörébe nem lehet beavatkozni. A trojka tagjai például az IMF elmondta, hogy, a, hogy Portugáliában alacsony a munkaerő költsége. Nem hiszem, hogy az Európai Unió erről szólna. Azt hiszem, hogy egy tanúságot levonhatunk mindebből hogyha a tagállami parlamentek részt vettek volna azokban a döntésekben, amelyek hatással vannak a polgárok életére, akkor elkerülhettük volna a hibákat. Johnson úrnak gratulálok. Nagyon érdekes dolgokat mondott el, és tudom, hogy nagyon sikeres munkát végzett az évek során szervezetében. Kérdés, hogy miért nem veszünk részt a nemzetközi szervezetekben. Mi abban veszünk részt, hogy a nemzetközi szakszervezeteknek befizetett összegeket jóvá hagyjuk az, e a tagállami parlamentekben. Valóban igazi szerepet kéne vállalnunk ebben a munkában is nem ne, és nem csupán részt vennünk kell, hanem ellenőrizni is kell az, a nem, különböző nemzetközi szervezeteket. Ezen nemzetközi szervezetek agendájának mindenképpen illeszkednie kell az európai és más polgárok érdekeihez. Sokszor nem veszünk figyelemben a globális kérdéseket, úgy, hogy közben gondolunk a helyi érdekekre is. Mielőtt képviselő lettem, a WHO-nál dolgoztam, és láthattam, hogy sok minden függ a támogatás mértékétől, a donáció mértékétől. Éppen ezért nem az emberi jogokat vagy az egészségügyet támogatjuk, hanem itt láthatjuk más dolgokat. Én már nagyon várom a 2000 utáni időszakot. Jó lenne, hogyha e, sikerülne elkerülni a múltbéli hibákat, nem szabad ezeket még egyszer elkövetni, és hallgassuk meg az európai képviselőket is, a tagállami eh, parlamenti képviselőit, jó lenne, hogyha aktívabb szerepet tudnának vállalni a döntéshozatalban, illetve a különböző nemzetközi szervezetek intézkedéseiben, döntéseiben. Köszönöm. Most pedig eh, megadom a szót eh, korábbi biztosnak és eh, képviselőnek Kovács Lászlónak Magyarországról. Thank you, thank you very much for the floor and first... Köszönöm a szót. Először is Gratulálok az Európai Parlamentnek ehhez a kezdeményezéshez. Szeretnék gratulálni Miguel Ángel Martíneznek és ott már Karasznak is a bevezető megjegyzésekhez, és Johnson úrnak is gratulálok ahhoz a tartalmas bevezetőjéhez, amelyet tartott, és az elemzéshez. Kedves kollégák, korunk egyik legjellemző vonása a globalizáció, amely objektív folyamat, ha akarjuk, ha nem, ezt nem lehet megfordítani vagy megállítani. Azok a kihívások, mint a béke, a biztonság és a stabilitás fenyegetettsége, a háborúk, katonai konfliktusok terrorizmus, háborúk, szegénység, járványok, főként a harmadik világban egyre inkább logálisá válnak, és ezeket nemzeti intézkedésekkel nem lehet megállítani, a globális kihívásokat nem lehet negatív nemzeti eszközökkel megoldani, hanem csak globálisan. A nemzeti parlamentek törvényeket hoznak, ez a feladatuk, de a fékek és ellensúlyok rendszerének is részei, amikor a végrehajtó hatalmat ellenőrzik. A demokrácia eszközei a választókat képviselik, a népet, és képviselniük kell a nép álláspontját, kívánságait, ambícióit, különböző politikai trendeket képviselnek az országban, a felelősség, a munka megosztása a kormány és a parlament között, a kettőjük közötti kapcsolat, együttműködés nemzeti szinten modell kell, hogy legyen a kormányközi és a parlamentközi szervezetek számára is a nemzeti szervezetek, a parlamentközi szervezetek az elmúlt években növekvő szerepet játszottak a szélesedő nemzeti kapcsolatokban. Hiszem, hogy a nemzeti kormányok és a kormányközi szervezetek tovább kell, hogy bátorítsák, elő kell, hogy mozdítsák a jövőben is ezt a folyamatot. Az Európai Unió a demokráciát, a szabadságot, a jogállamiságot, az emberi jogokat elő mozdítja, elő kell, hogy mozdítsa, és az EU ezt a küldetést el tudja végezni, és ez a struktúrájában rejlik ez a lehetőség, a parlament, a bizottság és a tanács közötti kapcsolatokban, és ennek kapcsán az EU a globális kormányzás irányítás terén egyre fokozódó szerepet tud betölteni. Az, az összes nemzetközi szervezetnek szüksége van parlamenti vetületre is, így az ENSZ-nek is. Tudom, hogy régóta vita folyik erről. Több kritériumnak eleget kell tenni a globális irányításnak, legyen az demokratikus, demokrácia kell, hogy uralkodjon berkein belül, és az EU és intézményei az elmúlt években példát tudtak mutatni, és itt különböző példákat is felhoznék. Először is a drámai pénzügyi és gazdasági válság 2008-ban és 2009-ben, amely még nem ért véget, azért jött létre, mert a nemzetközi pénzügyi piacokat demokratikusan nem ellenőrizték. Az európai közösség a közös gazdaságirányítással reagált erre. A másik, az arab tavasz, amikor az autoriter rendszerek önkény, uralmi tekintély, uralmi rendszerek gazdasági kapcsolatot tartottak fel több EU tagállammal, és váratlanul hirtelen összeomlottak, és ez mindannyiunk számára fontos tanulsággal szolgált. A felszínen politikai stabilitás volt, de ez antidemokratikus hatalomra épült, és ez nem volt fenntartható a jövőben az EU és tagjai. Nem szabad, hogy a gazdasági szempontoknak adjon elsőbséget, hanem a demokratikus jellegnek. Májusban EP választások lesznek. Az EP és a tagállamok parlamentjei, a demokratikus pártok családja igen intenzív kampányt kell, hogy folytassanak azért, hogy minél szélesebb körül legyen a részvétel, és hogy minimizálni, minimálisra lehessen csökkenteni az euroszkeptikus, az Európa ellenes erők befolyását, amelyek a demokrácia ellenesek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kovács úr. A következő hozzászólás Igaz Piranovs részéről érkezik Lettországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd utaljak a meghívójukra, amelyeket küldtek a konferencia kapcsán, és ez megtartalmazza annak a lényegét, amiről beszélnünk kell itt. a globális irányítást nem lehet meghagyni csak a kormányokra és a diplomatákra, be kell vonni az állampolgárokat és az ő megválasztott képviselőiket is. Nagyon fontos szerepet kell játszani a parlamenteknek mindenben. Ezt a meghívót Kerez, illetve Martinez úr írta alá. Én amellett érvelek, hogy mielőtt még a nemzeti befolyást erősítenénk, a nemzeti parlamenteket erősítenénk, úgy gondolom, hogy magas szintekre emelni a nemzeti parlamenteket. Hogyha a nemzeti parlamentek a kormányok testvérét játszák, akkor a parlamentek nem lehetnek hatékonyak nemzeti, nemzetközi szinten. Az Európai Unió hozzájárulhat a nemzeti parlamentek erősítéséhez, azáltal, hogy a nemzeti parlamenteket ráveszi arra, hogy jobban befolyásolják a kormányok döntéseit, főként az EU-t érintő kérdésekben. Ugyanakkor a nemzeti parlamentek nem igazán tudnak kihatni a legfontosabb kérdésekre az Európai Unió kapcsán. Például mielőtt Lettország csatlakozott volna az eurozónához, az elmúlt évben, tehát 2003 tavaszán csak a népesség egyharmada támogatta az euró bevezetését Lettországban, és december végére már majdnem elértük az 50 ot a pontos adatot nem ismertük. Ugyanakkor nem volt semmilyen eszköze a lett jogalkotásnak arra, hogy a parlament részéről azt követelhessék, hogy megvizsgálják azt, hogy az ország népessége valóban támogatja-e az euró bevezetését. Tehát, hogy támogatja a népesség azt, hogy leváltsák a nemzeti valutát az euróra. Csak a kormány volt az, amely ezért a döntésért felelt. Tudom, hogy az ellenfeleim most azt mondhatnák, hogy a korábbi években a parlament befolyásolhatta volna ezt a döntést, de én akkor is próbálkoztam, csak a kormány maga hozhatta volna meg ezt a döntést. Tehát a kérdésem az az, hogy milyen fajta befolyást várhatunk a nemzeti parlamentektől, a nemzeti parlamentek lehetnek elég bátrak ahhoz, hogy döntéseket hozzanak, Úgy vélem, hogy amire szükség van, az egyfajta olyan rendszer, amelyel a parlamenteket lehetne képezni, hogy arra, arra hogyan tudnának még jobban részt venni nemzeti szinten a döntéshozatalban. Én úgy gondolom, hogy sokak úgy gondolják, hogy az én hozzáállásom konzervatív, de szerintem először is nemzeti szinten kell felelősséget vállalni a döntéshozatalért, döntéshozatalért és, eh, és csak utána lehetne a nemzetközi szintre rálépni, viszont az Európai Unió hozzájárulhatna ahhoz, hogy a nemzeti parlamentek meghozhassák ezeket a döntéseket. Danke für diesen Beitrag. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. José Nachales úr. From Portugal. Portugáliából. Strong delegation. Nagyon erős a portugál delegáció. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről szerettem volna kiemelni azt, hogy Johnson úr kiválóan elemezte problémáikat, a kihívásokat. Most a digitális korszak sok mindent lehetővé tesz, de a parlamenti képviselők hálózatát nem igazán sikerült kifejleszteni. Itt szakmai és személyes kapcsolatot is, kapcsolatokat is lehetne ápolni egy ilyen hálózaton keresztül, fontos lenne ezt létrehozni. Tehát elvileg nem lenne nehéz ezt megvalósítani, én a Global Action-től szoktam e-maileket kapni, de más tagállamok ma dolgozó kollégák tevékenységéről nem szoktam beszámolókat kapni. Szerintem itt egy nagyon komoly fordulatra lenne szükségem mondom miért. A globalizáció felgyorsította az eseményeket, mégpedig sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy erre számítani lehetett a század elején. De annyira nem sikerült gyorsan haladni, mint a gazdasági jelenségeknek, illetve a pénzügyi piacoknak. Egy nagyon veszélyes ördögi körben találjuk magunkat. A szuverenitás eltűnőben van. Azt kell mondanom, hogy elég groteszk a helyzet. Tehát groteszk, groteszk még egyszer megismétlem. Adóparadicsomok vannak még mindig. De, és Euró, Európa próbál ugyan fellépni az adóparadicsomok ellen, de nem túlságosan nagy sikerrel a pénzügyminiszterek elfogadtak bizonyos intézkedéseket, de ezeket még nem nagyon léptették hatályba. Horvátország, Spanyolország és Portugália a ezen három ország, ebben a három országok, országban nagyon komoly probléma a korrupció, illetve a ö, valuta csempészet. Az Európai bizottság sok mindenről tud, de nem lép fel megfelelően. Az európai polgárok nem hülyék. Sajnálatos módon a, az Európai Bizottság nem lép fel megfelelően, és az elveinknek sem tudunk érvényt szerezni. Johnson úr említette, hogy egy hajóban nevezünk, egy csónakban nevezünk, de azért van itt egy első osztály is, és van második osztály, van harmadosztály, vannak olyanok, akiket most húztunk ki a vízből, vannak olyanok, akik fel sem fértek a csónakra, vannak északiak, déliek, és vannak olyanok, akik föl sem fértek a hajóra, és betegen, elhagyatva, háború közepette élnek hazájukban. A Facebookon láttam, hogy Szíriában ismételten sok halálos áldozat esett. Észak-Koreában a diktátor akaratát rákényszeríti a népére. Persze vannak globális jelenségek, de arra kéne törekednünk, hogy javuljon a helyzet, mert ha nem, az nagyon rosszat tesz a polgároknak. A polgárok ról annyit, hogy sok olyan európai polgár van, aki nem ismerik az alap szerződéseket, a Lisszaboni szerződést. A Lisszaboni szerződést egyébként elég nehéz elolvasni, elég nehéz elmagyarázni, és ha felmérnénk, akkor itt a teremben is elég sokan lehetnek, akik nem ismerik a Lisszaboni szerződést. Nem a retorikán, nem a jogi nyelven keresztül jut el Európa a polgárokhoz, hanem a tetteken keresztül, hogyha látják, hogy mi az, amit Európa létrehoz értük. Fontosnak tartom az építkezéseket, de vannak olyan építkezések is, amelyekre nem lehetünk büszkék. Korábban azért acsakoltunk egymással, mert ilyen vagy olyan felekezethez, vagy ilyen vagy olyan meggyőződéshez tartoztunk. Ezeknek a háborúknak és, és acsarkodásoknak már vége van. Most azonban a különböző multinacionális cégek és piacok folytatnak háborút. most angolul fogok beszélni, az adóelkerülés ellen kell fölépnünk. Az Amazon 4,2 milliárd eurónyi bevételhez tett szert Nagy-Britanniában, ezután Luxemburgban adóznak, gyakorlatilag tehát nem igazán, nem igazán fizetnek adót. Ha mi az amerikaiakkal veszekszünk, és a Starbucks, és az Amazon, és a Google adómentességet élvez, egy olyan helyzetben, amikor is a polgárokra hihetetlen mértékű adóterhek hárulnak, azért, mert azzal érvelünk, hogy a gazdasági válság ezt teszi szükségeset, hát ez elfordul, elfogadhatatlan. Erről a valóságról nem beszélünk? Az európai képviselőknek föl kell lépni ez ellen, mert ha ezt nem teszik meg, akkor csak ahhoz segítik hozzá a polgárokat, hogy még jobban gyűlöljék az európai politikát. Globalizált világban élünk, globalizálódó világban élünk, Európa, az Európai Unió globális szereplő, de vajon miért? Véletlenül, vagy valóban így gondoltuk? Szerintem véletlen dolog ez, véletlen műve ez. Rengeteg bevándorló érkezik Európába, avagy Törökország fellépésével kapcsolatban úgy döntöttük, hogy nem teszünk semmit, és valószínűleg nagyon lassú lesz majd az Európai Bizottság fölállása is a választások után. De amikor Szeután a bevándorlókat gumi lövedékekkel lövik, addig nem lehetünk büszkék. Ferenc pápára utalnék. Humanista lelkünk ről nem mondhatunk le. Remélem, hogy remélem, hogy a bizottság elnöke is észhez tér majd, és jó lenne, hogyha a szabad mozgás elvét lehetne gyakorolni, Egyébként mi magunk kiválóan tudunk kormányozni, és feladunk a szuverén hatáskörünkből, de csak bizonyos feltételekkel, hogy Európában megvalósul a szabadság és a testvériség. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az érzelemteljes hozzászólást. Baltis képviselő következik Litvániából. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes vitát folytatunk itt, és köszönöm a meghívást. Minél globálisabbá válunk, annál inkább nemzeti válaszokat kell adnunk. Így kezdeném. Ez a válasz néha kaotikus lehet, megmozdulások vannak, bank vagy kormányválság, de szervezetten is érkezhet a válasz a globális nyomásra. Ebben az összefüggésben kiemelném azt, hogy mennyire fontos a nemzeti parlamentek szerepének erősítése az együttműködésen és nem a konfrontációnál csodálatos példája van itt az EU-ban a bevált gyakorlatnak, és ezt meg kell osztanunk az egész világgal. A koszákra gondolok, ez az interparlamentáris együttműködés legjobb példája, a évfordulós ülést a litván elnökség vezénylete alatt tartottuk, és éppen ezért a demokratikus legitimáció elvét érdemes felemlíteni, hiszen Vilniusban volt az említett szervezet 50. ülése. A Lisszaboni szerződés is megvan már számunkra, és ebben benne vannak a megfelelő eszközök ahhoz, hogy ezt meglépjük. Jobban kell használnunk a, az eszközöket a nemzeti parlamentekben, észszerűen párbeszédet a parlamentekkel és az EP-vel. Ez működik. Jobban kell alkalmazni az interparlamentáris formátumokat az új célok eléréséhez. Nagyon jó példája ennek a Kozák női fóruma, amelyet most Litvániában, Vilniusban hoztak létre a közelmúltban. Ez igen rugalmas modell, kihasználjuk a már meglévő interparlamentális fórumokat is, és remélem, hogy a női fórum teljes erővel részt vesz majd ebben a munkában. Az együttműködésbe be kell vonni a nemzeti parlamenteket és az EP-t. Kedves barátaim, van egy gondolatom és egy javaslatom. Az egyik az, hogy hozzuk létre a keleti partnerség parlamenti közgyűlését, vonjuk be a keleti partnerség országainak parlamentjeit, ott, ahol ez lehetséges, és az EU nemzeti parlamentjeit, amelyek érdeklődést mutatnak ezen együttműködés iránt, és az EPT-s. A Vilniuszi partnerségi csúcs után az az érzésem, hogy ez működőképes. Lehet, hogy először még kicsit bátortalanabbak vagyunk, először gondoljunk arra, hogy hogyan lehet feléleszteni a már létező kisebb formátumokat, mint a litván és lengyel lett parlamenti együttműködést, ez az interparlamentári szervezeteket erősíthetné nemzetközileg kell eljárnunk, de regionálisan kell fellépnünk. Ez nagyon fontos. Harmadik javaslatom, erősíteni kell az interparlamentáris szervezeteket a közös érdekek alapján. El, alelnöke vagyok itt a Nemzetközi és EU szekciónak. Ott van a klíma szabályozás. 66 ország vesz ebben részt. Ez konkrét példája annak, hogy a parlamenti képviselők, különböző politikai pártok hogyan tudnak együttműködni, hogy elérjék a közös célt, a klímaváltozást. Más formátumok is létrejöhetnek, különböző érdekek, és nem a politikai hovatartozás alapján. Ez is fontos, és így tudunk válaszolni a globalizációra nemzeti lépésekkel, békésen és hatékonyan szervezve. Köszönöm. Utolsó két hozzászólónk, Camelo Abella úr és Csillázáró. Camelo Abellának adom meg a szót. Köszönöm. Én is csatlakozom kollégáimhoz, és gratulálok az ülés megszervezéséhez. Köszönöm Johansson úrnak a prezentációját. Úgy gondolom, hogy a mai vita segíthet bennünket abban, hogy jobban elgondolkodjunk, hogyan lehet sok szinten munkálkodni nemzeti szinten, parlamentként, kormány szinten és a multilaterális nemzetközi fórumok keretein belül. Feltehetünk egy kérdést, ki vezeti, ki hozza a döntéseket, e fórumokon a kormányok, a nemzeti parlamentek, nemzetközi szervezetek hozzák a döntéseket, vagy más erők, gazdasági jellegű erők. Úgy gondolom, hogy mindez segíthet bennünket abban, hogy rádöbbenjünk, mennyire fontos az együttműködést javítani, erősíteni mindezen erők segítségével. Végül azt említeném meg, hogy igaz, hogy globalizált világban élünk, és a globalizáció érint minden egyes országot, de az is igaz, hogy a döntések, a belső döntések, nemzeti döntések hatással vannak globális szintre is. Adok erre egy példát. Kovács kollega már erre példát adott egyébként, amikor az arab tavaszról beszélt. Az arab tavasz sokszor egyéni kezdeményezésekből indult ki az adott országokban, az állampolgárok szembeszálltak országok státuszkójával, és nemzetközi fórumokon kormányok is cselekedtek. Etérende de arra kell figyelni, hogy a nemzeti döntéseknek mindig globális hatásuk van. A politika az állampolgárokat szolgálja, és a munkánk akkor releváns, hogyha megértetjük az állampolgárainkkal, hogy értük, dolgozunk, és ezt érthető módon kell elmagyarázni nekünk, nekik. Adok egy példát, mi EU tagállamként azt a cél kell, hogy szolgáljunk, hogy a szegénységet csökkentsük az összes EU országban, de közben ott vannak pénzügyi célkitűzéseink is. Néha az az érzésem, hogy ez a két cél egymással szemben áll. Egyrészt csökkenteni akarjuk a szegénységet, nagyon sokszor szociális juttatásokat kell adni, és ez a tagállamok kiadásait növeli, és közben tartani kell a pénzügyi célokat, és emiatt a kiadásokat csökkenteni kell. És általában először a szociális kiadásokat nyírbálják meg. Az EU szintén hozott döntések ezt a konfliktust eredményezik, a különböző célokat szembeállítják egymással ezért belső vitákat kell tartani minden tagállamban, azért, hogy a nemzetállamok, a kormányok hogyan dolgozhatnak együtt a kormányoknak és a parlamenteknek külön-külön szerepet kell betölteniük, mert a parlament nem léphet a kormány helyébe, és ez fordítva is igaz egységes frontra van szükségünk e szempontból. Johansen úr igen fontos kérdést tett fel, mégpedig azt, hogy különböző nemzetközi fórumokra szükségünk van-e vagy nem. Szerintem szükséges az együttműködés, sokszor megjelenünk ezeken a nemzetközi találkozókon, amikor ezek a nemzetközi és nemzeti fórumok nem tudnak egymással kommunikálni. Ott van az IPU, meg más szervezetek, de mi történik a nemzetközi fórumokon? Ami ott történik, arra nem is nagyon figyelnek aztán oda más multilaterális szervezetekben, és éppen ezért relevánsnak kell maradnunk, és nemzeti szinten Szorosabban kell együttműködni, de nemzetközi szinten is minden téren köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek, hogy megszervezte ezt az eseményt. örülünk annak is, hogy Johnson a van szervezetével nagyon sok jó élményünk van az elmúlt évtizedekből. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk a kollégáktól is. Én négy dologra szeretnék kitérni. Nos, ezekről a kérdések, ezeken a kérdéseken kell a jövőben is gondolkodni még először is. Megoldásokat kell találni arra, hogy hogyan kell megoldani a nemzeteken felüli parlamenti közgyűlések, tehát hogyan lehet jól megszervezni ezeknek a parlamenti közgyűléseknek a munkáját. Aztán a koordináció hiánya, a több nemzetiségű parlamentek, illetve a nemzeti parlamentek között úgy tűnik, hogy diszfunkcióról beszélhetünk. Harmadik dolog, meg kell nézni, hogy meg kell nézni, hogy a parlamentek közötti féltékenység vagy bizalomhiány hogyan oldható meg. Szerintem, ha ezektől megszabadulnánk, akkor sokkal közelebb állnánk a probléma megoldásához, tehát igazi, probléma, igazi megoldásokat találnánk meg. A negyedik dolog pedig pedagógiai szerepvállalásra van szükség jó lenne, hogyha a parlamenti diplomáciáról többet tudnának az európaiak. Illetve, hogyha ezt megoldanánk, akkor a tagállamok közötti kapcsolatok is szorosabbak lennének, illetve többet, illetve többet tehetnénk a világ békéért és a demokrácia elterjedésért. Köszönöm szépen, ezek lennének a megfontolásaim, és nagy örömmel hallgattam Johnson barátom hozzászólását. Még egy dologról szeretnék beszélni. hogyha hogy ha nem beszélnénk erről, akkor, akkor ezt tentesítjük. Melia, hihet, a meliai központ nagyon sokat segít az odaérkező bevándorlóknak, és a spanyol Guardia Civil az elmúlt évtizedek során több ezer embert több ezer embert mentett ki a tengerből. Ceuta és Melilla nem csupán spanyol kérdés, ez az Európai Unió déli határa. És amikor erről beszélnek, jó lenne, hogyha, hogyha ezen is elgondolkodnának. Köszönöm csak ennyit. Johnson úr válaszolhat a kérdésekre. Hát gondolom, hogy az eg- mindenre nem tudok reflektálni, mert ezért azért ez sok lenne, de sokan elmondták azt a viták során, hogy mennyire fontos a nemzeti parlamentek felelőssége. És szerintem pontosan itt kell kezdenünk, mert teljes mértékben meg vagyunk arról győződve, hogy a nemzeti parlamentek sokkal nagyobb áttekintést kaphatnának, sokkal közvetlenebb hatása rendelkeztetnének a nemzetközi tárgyalások során. Bukarestben jártam tegnap, és eh, találkoztam a ház elnökével, illetve a külügyi ügyekbizottságának elnökével, és arról beszéltünk, hogy Románia hogyan próbálja befolyásolni a nemzetközi viszonyokat hogyan próbálja hallatni hangját. Hét év során a kormány és a parlament egymással tárgyaltak, és most már van egy rendelet, amelyben a két fél megállapodott, és amely által kötelező a kormány számára az, hogy konzultáljon számos területen a parlamenttel, még azelőtt, mielőtt nemzetközi tárgyalásokat kezdene meg nemzetközi szinten. szinten. A parlamentnek tárgyalási mandátumot kell adnia a kormánynak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogyan biztosíthatják a parlamentek azt, hogy legyen hanguk már a tárgyalások megkezdése előtt. Így tényleg befolyásuk lehet a tárgyalási pozícióra. Azt javasolnám, hogy más, korm, más parlamentek is alkalmazzák ezt, hogyha ezt a fajta modellt még nem alkalmazzák. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, ezt nem említettem meg a saját felszólalásomban, de úgy gondolom, hogy túlságosan sok parlament közé kezdeményezés van, és sok esetben ezek egymást lefedik. Nagyon nehéz valamit akkor leállítani, amikor már elkezdtük azt. Volt, hogy megpróbáltunk néhány parlamenti szervezetet megszüntetni, és főként Európában, hogyha a Nyugat-Európai Unióval, illetve annak a parlamenti közgyűlésével foglalkoztunk, akkor láthattuk azt, hogy ez mennyire nehéz volt. Tehát két dolgot lehet ebből levonni. Kétszer meg kell gondolni azt, miért valami újat hozunk létre, és meg kell gondolni azt is, hogy tényleg szükséges-e. A második dolog pedig az, hogy sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy jobb legyen a koordináció a szervezetek között. Az IPU szintjén ezt mi fontosnak tartjuk, és két évvel ezelőtt a közüléseink során teret biztosítunk ezen szervezetek képviselőinek arra, hogy leüljenek egymással, megvitathassanak kérdéseket, cserét hajtsanak végre, legalább tudják azt, hogy ki mit csinál, és remélhetőleg így egyfajta szinergia jön majd létre, és megszűnik az átfedés a szervezetek között. Sokan utaltak a pénzügyi válságra, és arra, hogy nagyon sok szereplő van, nagyon sok szereplő hatalmasabb, erősebb, mint a kormányok, a banki rendszer, nagyvállalatok, stb. És ugyanezt láthattuk mi is parlamenti szinten, amikor az IPU az ENSZ-hez megy, és tárgyalunk, és megpróbálunk egy szerepet létrehozni a parlamentek számára az ENSZ szintjén, akkor ez viszonylagosan könnyű akkor, akkor, hogyha a WTO-val és ugyanezt próbáljuk elérni, vagy a Bretton Woods eh, intézményekkel. Nagyon hosszú időbe telett ez, amikor amíg a VTO WTO-hoz elértünk, a, a Világbankhoz, vagy az IMF-hez egyáltalán nem sikerült bejutnunk, bár a Világbank már létrehozta a saját parlamenti hálózatát, ez egy parlamenti hálózat, amit a, világ, a Világbank hozott létre, tehát nem parlamentek hozták ezt létre, hogy elszámoltathatóvá tegyék a világbankot. Egy másik anekdótáról hadd számoljak be. Az elmúlt években az IPU egy tanulmányt végzett el, azt illetőleg, hogy a parlamenteknek milyen szerepe van a Világbank, illetve az IMF hitelei eh, esetében van-e parlamenti ellenőrzés, és van egy olyan fajta követelmény, hogy eh, akár csak a költségvetések esetében ezeket a kölcsönöket, hiteleket a parlament jóvá hagyja. A Világbank, illetve az IMF munkatársával együtt végeztük el ezt a tanulmányt, azt láthattuk, hogy összességében a parlamenteket nem vonják be, és eh, a tanulmány elítélte ezt, hiszen mi írtuk, mi azt mondtuk, hogy igenis eh, szerepet kell adni a parlamenteknek, legalábbis néhány országban van erre példa. Az IM, ezt a tanulmányt nem az IMF-fel együtt adtuk ki, de nagyon vonakodva a világbank végül is hozzájárult ahhoz, hogy a tanulmányon rajta legyen a logójuk, tehát látható az, hogy ezen két intézmény esetében is szükség lenne egy parlamenti részvételre. Szeretném hangsúlyozni, hogy önök is többet tehetnének ezen intézményekkel kapcsolatban. Néhány évvel ezelőtt meglepődve láttam azt, hogy az egyik parlament, a francia parlament ebben az esetben egészen 2000-ig nem tartott parlamenti vitákat arról, hogy parlament mennyi hozzájárulást ad a világbanknak. Franciaország nagy ö, mértékben hozzájárul a világbankhoz, de soha nem folyt erről parlamenti vita, vagy nem vitáztak a világbank politikájáról. Ez 2000-ben változott meg. Szerintem ezek olyan dolgok, amelyeket az Európai Parlament szintjén, vagy a nemzeti parlamentek szintjén is meg lehet vitatni, és ezen a területen sokkal többet tehetnének, mint jelenleg. És ezt javasolnám, hogy tegyenek többet ezen a területen. És mivel már itt vagyok az IPU részéről, hadd hangsúlyozom még egyszer azt, hogy én az évek során nagyon élveztem az együttműködést az Európai Parlamenttel. Szerintem óriási potenciál rejlik itt, amit még nem használtunk ki, nem működünk még eléggé együtt. Szerintem politikai szempontból a politikai szervezetünk, az IPU mindenképpen eh, együtt kell dolgozzon az Európai Parlamenttel, és gondolom, hogy az Európai Parlament is nyerne azzal, hogyha együttműködne szorosan az IPU-val. A kereskedelem szintjén ezt már elvégezzük, de nincs ok arra, hogy ez csak erre a területre korlátozódjon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ihnen geht. Aber mein Eindruck ist... Nem tudom, hogy önök mit gondolnak, de nekem az a benyomásom, hogy ez mindenki számára egy nagyon informatív és nagyon ösztönző vita volt ez ma délelőtt. Az első hozzászólástól kezdve ez egy elemzés volt egyrésztről. Can you... Kérem, kapcsolja ki a mikrofonját. Egyrésztről ez egy elemzés volt, amelyek új ötleteket hoztak, másrésztről hallhattunk javaslatokat is, és láttam azt, hogy sokan leírták ezeket a javaslatokat. Minden, amiről ma délelőtt beszéltünk, az egy nagyon jó általános bevezetője volt a délutáni két szekciónak, ahol majd specifikusan kitérünk az egyes pontokra. Szeretném megköszönni ezt önöknek, de szeretnék néhány dolgot hozzátenni. Manches, was wir hier Sok, amit itt elmondtunk, és amit követeltünk egymástól, azt kizárólagosan nemzeti jog otthon kell elkezdenünk mindezt. Hogyha valaki panaszkodott például amiatt, hogy lett országban nem volt megfelelő a, az eljárás az eurócsatlakozás kapcsán, akkor én itt nem tudok és nem is akarok az Európai Unió részéről beleszólni a, egy, egy, egy belügyi vitába. A, me- a mechanizmusokat, a atali mechanizmusokat nemzeti szinten kell alkotmányosan rögzíteni. Ezt nem tudja az Európai Unió megoldani. A második dolog az az, hogy sok esetben arról panaszkodunk, hogy a tanácsnak túlsúlya van, például a krízis megoldása kapcsán, és hogy ez gyengíti a parlamenteket de a, az európai jogalkotás ellenőrzése kapcsán a nemzeti parlamentek felelősek, és nem pedig az Európai Parlament. A nemzeti parlamentek felelősséget viselnek azért, hogy ellenőrizzék kormányaikat, azt illetőleg, hogy eljárásaik során eh, eh, kormánykozi, vagy pedig európai eh, talajon állnak-e. Az Európai Parlament a bizottságot tudja ellenőrizni, és az Európai Parlament nem ellenőrizheti az európai jogszabályok létrehozását, amelyeket a tagállamok végeznek. Egy másik pont. Sokan beszéltek az adózás kérdéséről. Ezekben teljes mértékben igazuk van, az adó jog nemzeti kompetencia, és tudjuk, hogy milyen sok nehézség van európai szerte. A közös adórendszer létrehozása kapcsán, vagy akár az adóparadicsomok megszüntetése kapcsán az adózási kérdéseket a nemzeti jogszabályok által kell európaizálni, illetve globalizálni. Én mindig azt mondom, hogy a kormányok a parlamenteknek felelnek, és nem pedig fordítva. Portugália részéről hallhattuk azt, hogy az Európai Parlament a válság leküzdések kapcsán nem került a semmilyen hibát a egyetetési memorandum esetében. Viszont mi nem tudtunk semmilyen hibát ejteni, azért, mert nem voltunk ott. Die gesamt, die, die, die, die gesamt... A válság leküzdése során túlságosan kevés európai mechanizmussal rendelkeztünk, mi pedig két szinten. És ezeket néven kell neveznünk. Azért volt nagy problémánk, mert az euró bevezetése óta, a közös valuta bevezetése óta minden, ami egy közös valutához tartozik, a Maastrichti szerződés óta, azt nem közösségiesítettük. A Maastrichti szerződésben benne van az, hogy a Valuta Unió harmadik fokáig a politikai unió alapelveit végre kell hajtani. Jelenleg csak is a válság miatt uh, hozzuk meg a uh, valuta stabilitásához vezető politikai eszközeket, és ez 20 évvel a szerződés után történik, de csak is a válság miatt kényszerültünk arra 2012-ben, hogy közösen egy európai banki felületet hozzunk létre. 2010-ben ugyanez az elképzelés még megbukott a tanácsban, 2004-ben az Európai Parlament és a bizottság a tagállami statisztikák ellenőrzését követeltük, Azonban ez megbukott a pénzügyminiszterek miatt. 2010-ben volt meg a politikai akarat arra, hogy közösen lehessen e, e, ellenőrizni, hogy meglegyen a többség a statisztikák felvizsgálata mellett. A bankunió is csak a válságra adott válaszként jött létre, pedig a bankuniónak logikus következményének kellett volna lennie a közös valóta bevezetésének. Mit akarok ezzel mondani? azt, hogy azt kérném önöktől, hogy a politikai akaratot és a politikai készséget mutassuk meg, hogy képesek vagyunk cselekedni politikai szempontból, és ezt kell a közvélemény elé tárni, a kormányok elé tárni, és erre most van szükség, és nem az utolsó pillanatban, mert különben elveszítjük a bizalmat, a, elveszítjük a hitelünket az állampolgárok szemében, és hogyha és valaki azt mondta, hogy ezt szeretném elmondani, elhangzott az a mondat, hogy úgy szeretnénk a globalizációt parlamentalizálni, hogy a nemzeti parlamentek jogkörét nem csökkentjük. A globalizáció parlamentalizálását úgy szeretnénk, hogy az egyes tagállamok szuverenitását nem korlátozzuk. Néha nem csak arról van szó, hogy pénzügyi piacok vagyunk. A kérdés az az, hogy hogy lehet, hogy megtartjuk a szuverenitást, utána pedig azon panaszkodunk, hogy a pénzügyi piacok, a technika uralkodik felettünk. Úgy gondolom, hogy néha sokkal jobb lenne, hogyha az európai szuverenitást és a globális szuverenitást felosztanánk annak érdekében, hogy a szuverenitást gyakorolhassuk, anélkül, a helyet, hogy inkább ezt teljes mértékben elveszítenénk és másoktól függenénk. Ez a terv, tehát, hogy nemzeti, európai, illetve globális, tehát ez a fajta felosztás, ez nem lehet vagy-vagy, nem lehet olyan döntés, amelynél mi nem vagyunk ott, de egyre több olyan döntés lesz, amelyet csak is közösen tudunk meghozni, és senki ö, nem egyedül. Szerintem ez egy lényeges pont akkor, amikor ö, azzal kell szembenéznünk, hogy nem bíznak bennünk az emberek. Hiszen néha, hogyha nemzeti felelősségről beszélünk, akkor néha az a benyomásunk, hogy Európa nem ö, fele, de hogyha európai felelősségről beszélünk, akkor az az érzésünk, azt mondjuk, hogy akkor nincs jogunk ehhez hozzászólni nemzeti szinten, de hogyha globális irányításról beszélünk, akkor túlságosan azt a benyomást keltjük a politikusok számára is, hogy most mások döntenek rólunk, és mi nem vagyunk a döntéseknél jelen. Tehát olyan rendszereket kell létrehoznunk, ahol egyértelmű az, hogy hogy semmilyen döntés nem jöhet létre a parlamentek nélkül. Hát ich nehme aus dieser Diskussion zwei Dinge mit. Warum Miért nem eh, lehetne minden egyes eh, globális tanácskozásnál az, hogy eh, hogy a tanácskozás, a csúcs találkozók napirendje alapján a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament is ugyanazokat a témákat vitatnák meg, és utána ezt videokonferencia által koordinálnánk. Miért nem lehetne azt követelnünk, hogy minden képviselő lete az országnak a kormány által rendelkezzen arról, hogy a parlament is képviseltetve legyen ezeken az üléseken. Mi akadályoz bennünket ebben? Mi akadályoz bennünket ab, ebben? Hogyha egy adott ország az ENSZ az egy delegációt küld, akkor a, küldjön valakit a Nemzeti Parlament adott illetékes szakbizottsága részéről is ki akadályoz bennünket meg abban, hogy az adott miniszter vagy az adott kormányfő részételével meg lehessen vitatni a parlamentben a adott kérdéseket, vagy utána a parlament elé lehessen őket hívni, hogy beszámoljon a találkozó eseményeiről. Mi akadályoz bennünket abban, hogy az új médiákat megfelelően használjuk, ezeket összekössük, és hogy ne kelljen így utaznunk, és így koordinálhassunk. A G20 esetében a G20 napirendjét hetekkel korábban meg lehetne vitatni a parlamentben, egy közös állásfoglalást lehetne kiadni, és a parlament elnöke, azon parlament elnöke, ahol a G20 találkozó lesz, az állásfoglalás, az állásfoglalást a tanácskozás napján előadná de ehhez azonban a nyilván is, nyilvánosságra van szükség, a nyilvánosság pedig tudatosságot eredményez, ehhez pedig részvételt fog elérni. Számos javaslat, amit elmondtak. A trojka egy kormányközi eszköz, szükség volt erre, mert korábban nem volt semmilyen más eszközünk, az egyetlen, amivel rendelkeztünk, az, az IMF tagság volt, Hogyha csak az IMF segített volna, akkor kevesebb lett volna a pénz, rövidebb lett volna a hitel futamideje, és rövidebbek lettek volna a programok is. Ezért uh, az IMF-et európalizálni kellett, de ehhez nem volt semmilyen eszközünk. Amit most mi akarunk, az az, hogy minden egyes eszközt parlamentileg kell legitimálni, és ellenőrizni kell, és az európai jognak kell érvényesülnie a programok kapcsán. Ezt szeretnénk mi az Európai Parlament részéről, ezt szeretnénk elérni. Hosszú távon a közösségi jog területén szeretnénk ezt elérni. Lehet, hogy egyes intézkedések más kép lehettek volna. Itt nem arról van szó, hogy mindent, minden rossz, ami a szükségből született, csak le kell vonni ezekből a következtetést a jövő számára. És utolsó mondat, nagyon sok következmény a válság kapcsán nem lesz végrehajtható egy, szerződ, egy szerződéses változtatás nélkül. Képesek leszünk a szerződés megváltoztatására? Ehhez egyhangúságra van szükség. Készek vagyunk oda menni az állampolgárokhoz, hogy elmondani azt, hogy a parlamenteknek ez az véleménye, így lehetne erősíteni a parlamentek az átláthatóságot, így lehetne erősíteni a demokratikus legitimációt, így lehetne erősíteni az ellenőrzést, így lehetne erősíteni az Európai Unió cselekvőképességét a közös valóta érdekében. És így megvéd, és megvédjük egy nemzeti szuverenitást az európai cselekvőképességgel szemben, hogyha nem állunk fel, és nem megyünk oda az állampolgárokhoz, és nem vonjuk őket is be, akkor egyre kevesebb lesz a demokratikus többség, egyre kevesbé tudjuk azt tenni, amire szükség lenne. Ezért annyira fontos ez a mai konferencia. Itt nem a kompetenciákról van szó, hogyha nem vagyunk cselekvőképesek a parlamentek részéről, akkor nem lesz átláthatóság, nem, és akkor nem tudunk cselekedni, pedig valakinek cselekednie kell, mert akkor cselekednek helyettünk. Kormányközi szinten egyre több szervezetet hoznak létre, amelyek gyengítik mind a nemzeti, mind pedig az Európai Parlamentet, és kihagyják az állampolgárokat. Ezért az említett témák sokszínűségét ennyire fontosnak tartom, és azt javaslom, hogy ne hagyjuk ezt a, csak a konferenciánál meg, hanem minden egyes témát, az internetet, a parlamenti demokráciát vitassunk meg, jó-e a VTO parlamentarizmusa vagy lehetné az IPU-ból az ENSZ eh, parlamenti közülését létrehozni, vagy inkább majd az IPU-ból kellene ezt kifejleszteni, ezen kell elgondolkodni. Ezt kell majd konkretizálni, és köszönöm önöknek a részvételt, mert szerintem ez egy valóban inspiráló, gyümölcsöző vita ez, ahol mindenki újabb ötletekkel állhatott elő, és most mindenkinek jó étvágyat kíván. Yes. We are going for, we are going for lunch together. Uh, please follow up. Együtt megyünk ebédelni. A nulladik emeleten, azaz a földszinten lesz, majd kérem, hogy együtt vonuljunk.